Bonjour à tous. Köszöntök mindenkit, jó reggelt kívánok. Hölgyeim és uraim. Welcome back. Köszöntök mindenkit, ismételten. És még egyszer boldog új évet kívánok mindenkinek. Mindenkinek a lehető legjobbakat kívánom. És remélem, hogy 2012 nem lesz rosszabb, mint 2011, hanem éppen ellenkezőleg mindenki számára jobb év lesz. Azt javaslom, hogy akkor kezdjük el a munkát, mert nagyon sok eh, munka vár ránk. Kezdjük azzal, hogy fogadjuk el a napi rendet, és először is tudatnám mindenkivel, hogy logisztikai okokból kifolyólag ezt a mai ülést, legalábbis annak a felét ebben a teremben tartjuk meg a délelőtti ülést, viszont délután három órától kezdve az ülésünket a PHS épületben tartjuk, az 1A 002-es teremben. Ott ülésezünk tehát délután három órától. És akkor folytassuk. <laughs> Thank you. Thank you. So. Tehát akkor elfogadjuk a napi rendet, és emlékeztetnék mindenkit arra, hogy ahogyan azt e-mailben bejelentettük, a 12-estől a 19-es pontig a 2010-es mentesítéssel kapcsolatos napirendi pontokat töröljük, tehát ezek már nem szerepelnek a napirenden, és a 20-as napirendi pont, a magyarországi helyzetről. Itt a bizottság képviselője, az igazságügyi főigazgató François Le Bail ő fog tájékoztatni bennünket, aztán a 21-es napirendi pont a büntetőgyekben kibocsátott európai nyomozási határozatról, ez nem pusztán egy eszmecsere lesz, hanem a jelentés tervezett ismertetése ha mindenki egyetért ezzel, és akkor ez alapján elfogadjuk a napirendet, és áttérnék a közleményekre. Először is tájékoztatnék mindenkit, hogy 2012. január 1 -e óta a Libe Bizottságnak 5 új tagja van. Köszönteném tehát Arkadiusz Bratkovskit. Igen, tapsoljuk meg, köszönjük, hogy itt van. Ugyanígy köszöntöm Frank Engelt, aki szintén új tagja a Libe Bizottságnak. Svetoszláv Malinovot is köszöntöm. József Weidenholzert is üdvözöljük. És Antea McIntyre asszonyt is köszöntöm itt körünkben. Örülök, hogy itt vannak. a Libe Bizottság új tagjai. Most pedig áttérünk a korábbi ülések jegyzőkönyvének elfogadására. Május 24 és 25-én, szeptember 29, október 17 és a november 7-i ülés jegyzőkönyveinek elfogadásáról van szó. Ezeket jóvá hagyjuk. És tájékoztatnék mindenkit arról, hogy a LIBE bizottság alakuló ülése, ami a mandátum második felére vonatkozik, erre hétfőn, január 23-án kerül sor. Január 23-án 5 óra 15-től 5 óra 45-ig az Antal József épület 4Q1-es termében. Ott kerül sor tehát az alakuló ülésre. Kérem ezt jegyezze fel mindenki, és akkor ez, ezek után áttérhetünk a négyes napirendi pontra, ez az első érdemi pontunk és ennek tárgya az EU tagállamai közti kölcsönös bűnügyi jogsegéről szóló egyezmény, valamint a hozzácsatolt jegyzőkönyv rendelkezései alkalmazásáról szóló az EU, Izland és Norvégia közti megállapodás. Az illetékes előadó Claude Moraes, de sajnos nem érzi jól magát, és ezért másik kolléga helyettesíti, méghozzá Encio kollega. Parancsoljon öné a szó. Köszönöm, elnök úr. Igyekszem Claude üzenetét átadni. Tudni, a, a bűncselekmények egyre inkább globális jellegűek, ezért a segély nagyon fontos a bűncselekmények áldozatának védelmére. E- ennek eszközei, nem a a jogsegély eszközei változnak tagállamról tagállamra, ezért nagyon fontos a kooperáció. Ennek a megállapodásnak célja az, hogy javítsa a bíróságok közötti együttműködést bűncselekmények elleni harcban, minden tagállamot beleértve, és Izlandot és Norvégiát is beleértve. A tanács megtárgyalta e kölcsönök jogsegény megállapodás ír Norvégiával és Izlanddal is. A 2000-es egyezmény a bűncselekmények elleni fellépés kölcsönös jogsegélynek és annak jegyzőkönyvének fényében. A jegyzőkönyv értelmében a tagállamok vállalták, hogy a nyomozati, eh, vádemelési és bírósági hatóságokat segítik a nemzetközi bűncselekmények elleni harcban. A 2000-es egyezményt minden tagállam elfogadta, és ennek célja hogy bátorítsa az együttműködés formáját a bírósági és rendőrségi hatóságok között, és modernizálja azt. Az egyezmény jegyzőkönyve ezen túl pótlólagos feltételeket is tartalmaz a banki információk cseréjére. A 2000-es egyezmény is annak jegyzőkönyve, amely eh, megállapodást tartalmaz, amelyet Norvégiával és Izlandal megkötöttek, a tanúk, szakértők külön meghallgatását is leirányozza, valamint a vádlottak meghallgatását, kihallgatását telefon vagy videokonferencia révén, és ezáltal javítható a bírósági vizsgálat és a közös vizsgáló csapatok működése. Az információ bekérése a banki műveletekről, a bankszámlákról, és azok megfigyelése a bűncselekmények elleni harcban, különösen a bűncselekmények elleni harcban nagyon fontos. Ezen túl ahogy ez a jelentés tervezet is tartalmazza, kifejti, azon konkrét intézkedéseket is támogatjuk, amelyek az euróhoz bevonását irányozzák elő minden olyan te, e, ügyben, amikor a kéréseket visszautasítják, vagy amikor a kérés e, végrehajtása halasztás szenved. Ezt a megállapodást már aláírta az Európai Unió és Izland, valamint Norvégia is 2003-ban. Ugyanakkor a vonatkozó eljárásokat nem véglegesítették a Lisszaboni szerződés életbelépésekor. Ennek eredményeképpen és az új jogi kereteknek megfelelően, amelyeket a Lisszaboni szerződés állított fel, a parla- az Európai Parlament hozzájárulása szükséges ahhoz, hogy a megállapodás éle- életbe lépjen. A jelentés azt is javasolja, kimondja, hogy nincs ö, ö, oka annak, hogy akadályt gördítsünk ezen megállapodás elé, amely kiterjeszti a szabályokat Norvégiára és Izlandra is, azon kölcsönös jogsegény ügyében, amely a tagállamok között már érvényes. E megállapodás segíti az Európai Uniót abban, hogy a határon átnyúló bűncselekmények ellen fellépjen és javítja az együttműködést két olyan országgal, amelyek szintén részéhez Schengen övezetnek, és Izland esetében Jelenleg folyik a tárgyalás az Európai Unióhoz való csatlakozásról is. Ezt is látnunk kell tehát. Mind a két állam jó eredményekkel bír, és jó normákkal a bűncselekményeknél harcban, és a biztonság, szabadság és igazság sok térségében való együttműködésben jó eredményekkel bír. Ezért a jelentés teljes mértékben támogatja a parlament jóváhagyását a megállapodáshoz. A 81-es szik, e- a házszabály 81-es szike szerint az Európai Parlamentre megállapodás ügyében csak hozzáállás joga bír. Ez azt jelenti, hogy módosítókat nem lehet benyújtani a képviselők részéről a megállapodás tartalmát illetően. Ugyanakkor a képviselők módosítókat benyújthatnak a jogalkotási határozat tárgyában. Ezen módosítók benyújtásának határideje január 20-a. Köszönöm, elnök úr. Köszönöm szépen Encio úrnak ezen jelentés tervezett ismertetését, amelyet eh, Morais úr dolgozott ki. Ha jól tudom, a bizottság és a tanács képviselete is eh, itt van. Eh, Jessica Helbert Auken a tanács képviseletében. Azt szeretném kérdezni öntől, hogy kívánja ezt észrevételezni, ha nem, ha nem kíván ez semmit hozzáfűzni, sem a tanács, sem a bizottság, akkor a képviselőkhöz fordulok, hogy szeretnének ehhez hozzátenni valamint ezen jelentéstervezethez, ha pedig nem, akkor szeretném megköszönni ezt az ismertetést, és emlékeztetnék még egyszer arra, hogy a módosítások előterjesztésének határidejét január 20-ában határoztuk meg, január 20 déli 12 óra. Ez elfogadható mindenkinek? Akkor ebben megállapodtunk, és áttérünk a következő pontra, amely az ötös napi rendi pont. A harmadik országból származó vagy hontalan személy által az egyik tagállamban benyújtott nemzetközi védelem iránti kérelem. Ez egy átdolgozott változat. Az illetékes kollégánk Cecilia Wikström ez egy elég lényeges napirendi pont. Bizonyára tudják mindannyian, hogy a Dublin 2-es rendelet elakadt a tanácsban egy hosszú ideje. Az Európai Parlament jóvá hagyta első olvasatban ezt a megállapodást, még 2009. májusában került erre sor, azóta pedig elakadt a tanácsban. De a legutóbbi elnökség, a lengyel elnökség, ugye emlékezünk mindannyian, elfogadott kezdeményezéseket arra vonatkozóan, hogy ismét mozgásba lendítse ezt. Egy intézményközi párbeszédet kívánt elindítani. Tehát némi előrelépés azért történt, és előadónk Wikström asszony tájékoztat bennünket a helyzetről, a dolgok állásáról, aztán pedig meghallgatjuk a bizottságot, illetve a Dán soros elnökséget, hiszen tudjuk, hogy a fél év elején párbeszédet folytattam a most soros Dán elnökséggel, és a Dán elnökség prioritásként kívánja kezelni a menekültügyi csomagot, beértve a Dublini rendeletet, a migrációs csomagot és bizonyos igazságügyi együttműködésre vonatkozó anyagokat tekintettel ugye a Libe Bizottság egyéb munkáira, azt hiszem, hogy ez is megoldásra vár. Wikström asszony parancsoljon a szó. And let me take this Köszönöm, elnök úr, és hadd ragadjam meg ezt az alkalmat arra, hogy önnek is, és mindenki másnak boldog új évet kívánjak, legyen sikeres boldog új évünk. Nagyon szívesen adok most áttekintést a Dublin 2 rendeletről, annak ellenére, hogy noha már két éve kezelem ezt az ügyet, nem sikerült tényleges tárgyalásokat elkezdenünk, de azért tűzünk ki most magunk elé ambíciózusabb célokat, és bízunk a Dán elnökségben nem fogok egy regényt felolvasni önöknek, de mivel hosszú története van ennek a dossziénak, ezért röviden azért muszáj ismertetnem. Emlékeznek rá, az első olvasatos jelentést 2009 májusában fogadta el az Európai Parlament, aztán új választások jöttek, és Janine Hennis Plesertől én kaptam meg ezt a jelentést. November, 2010 novemberében egy megerősítő szavazás volt a Libében, és aztán ezt a jelentést a bizottság egyhangúan elfogadta. A parlament azóta ösztökéli a tanácsot arra, hogy valamit csináljanak, és úgy tűnik, hogy most talán valamit is fognak csinálni. Már a lengyel elnökség új életet lehelt ebbe az ügybe a tanácson belül, és ezt rendkívül tiszteletreméltónak tartom. Emellett a lengyel elnökség ajánlott egy kompromisszumos megoldást is, amely elfogadható lehet számunkra. Egy folyamatos értékelési rendszert szeretne bevezetni a jelenlegi meredékkérő rendszerek vonatkozásában, mégpedig egy korai figyelmeztető rendszerrel ellátva, illetve kiegészítve. A meredékjog támogatási hivatalnak szintén komoly szerepet kell játszania ebben a folyamatban. A mechanizmus mechanizmusban még nem állapodtak meg eh, a tanácson belül, de úgy tűnik, hogy a tagállamok több része támogatja ezt a javaslatot. Találkoztam az árnyék előadókkal, és többször megvitattuk a korábbi elnökségi javaslatot, és eh, megbeszéltük a kontaktcsoportban is, a menekültügyi kontaktcsoportban, intézményközi kontaktcsoportban, és az alábbi javaslatokat tettük. A monitoringnak nem csak konkrét nyomás esetén kell bekövetkeznie, a monitoringot minden tagállamban el kell végezni, és a menekdék menekültügyi rendszer összes részét, elemét meg kell vizsgálni. E, még akkor is lehetnek egy rendszernek gyengeségei, hogyha éppen nem kerül nyomás alá mondjuk egy külső határszakasz. Korábban ez volt az értékelés tárgya általában, de ennél azért többet kellene értékelni. Bevesszük a szolidaritást, illetve egy határozott utalást az Európai Unió működéséről szóló szerződés 80. cikkére. Szerintünk egy ilyen utalásra szükség van. A szolidaritás akkor lépne működésbe, amikor nagyszámú menekült érkezik, és azt gondolom, hogy ez egy rendkívül releváns meglátás. Alapvetően eh, a dublini eh, transferek eh, viszonylag kis százalékát fedik le az összes ügynek. Ami a visszaküldést, illetve az ideiglenes védelemről szóló irányelvet illeti, ezeket is felül kell vizsgálni. Ami a demokratikus átláthatóságot és ellenőrzést illeti, az Európai Parlamentet már az első stádiumtól kezdve értesíteni kell, amikor egy korai figyelmeztető rendszer bajt jelez, és nem csak akkor, amikor a válságkezelő cselekvési terv elkészül. Ez az előző elnökség ötlete volt, szerintem ez elfogadhatatlan. Az értékelési jelentésnek eh, az intézkedésekkel együtt kell járnia, olyan intézkedésekkel, amelyek eh, a rendszer hibáit hivatottak kiküszöbölni, és eh, egy emberi jogi aspektusa is, hogy kell, hogy legyen az egész intézkedés csomagnak, az egész rendszernek a menekült ügy keretein belül. Ez különösen akkor fontos, amikor a rendszer működési hibákkal küzdik. Azt sem szabad elfelejteni, hogy egy sor mechanizmust már bevezettek, és Dublin létrehozása, Dublin alkalmazása nem kell, hogy nem szabad, hogy meggyengüljön a Dublin, egy rugalmas eszköz kell, hogy maradjon, amely minden egyes ügyre alkalmazható a tagállamok támogatják a különleges programokat, például az ENSZ különleges programját. Ez, eh, ha továbbra is így lesz, ez egy hasznos adalék az értékelési rendszer szerintem jó irányba halad, és eh, a folyamatos eh, monitorozása a tagállami menekült politikának, illetve e, menekültügyi rendszereknek e, fontos dolog. E, az egyetlen kérdés az, hogy mi történik, hogyha egy tagállam nem hoz preventív cselekvési tervet. A tanácsnak szerintünk ennél határozottabb álláspontot kell létrehoznia. Szeretnénk az egész Dublini dossziét újra megnyitni, illetve vitatárgyává tenni, mielőtt megállapodnánk. Egyébként mi nagyon rugalmasak vagyunk, és nagyon sürgetőnek is tartjuk ezt a kérdést. Vannak ezen kívül még olyan kérdések, amelyek fontosak, például a család megfoga, definíciója, a fiatalok védelme, fiatalkorúak védelme és a fogvatartás körülményei. Ezekről is szó van a dossziéban, ugyanakkor itt most az átadások, visszaküldések felfüggesztésén volt a hangsúly eddig. Szeretnék utalni itt az Európai Bíróság bíróság eh, eh, eh, ideiglenes határozatára, előzetes határozatára, amely a tagállamok közti menekült visszaküldésekkel foglalkozik, és amely kimondja, hogy minden tagállamnak meg kell vizsgálnia a menedék kérelmet, akkor, hogyha e, másik tagállamban e, felmerül komolyan a gyanúja annak, hogy e, az alapvető jogai sérülnek a menedékkérőnek. Ez egy közelmúltban született határozata az Európai Bizottságnak, ezt nagyon komolyan figyelembe kell vennünk. 2012 van, kedves kollégák, Annak idején arról volt szó, hogy az év vége előtt egy közös európai menekültügyi rendszert létrehozunk, hozunk létre. Azt gondolom, hogy itt az ideje cselekedni. Köszönjük Wikström asszonynak, és most pedig megadom a szót az Európai Bizottság képviselőinek, Stefania Pasquetti talán akar valamit mondani. Még nincs itt. Mi van a tanácssal? Krisztina Rabner. Thank you so much. Um, and thank you for the... Köszönöm a hosszú bemutatást. Wikström asszony. Azt hittem bekapcsoltam. Tehát köszönöm, ahogy tudják, a Dán elnökség első napjait éljük, és éppen most kezdtük a munkát a Dublini szabályozásról. Jövő héten lesz a tanács első ülése a mi elnökségünk alatt tehát a 23-a követő héten. Én módon sok újdonsággal nem tudok szolgálni, azzal kapcsolatban, ahhoz képest, amit a lengyel elnökség karácsony előtt elmondott. Egy pár dolgot újra el tudok mondani, el tudnék mondani, de ezeket a dolgokat már tudják. Sok értelme nem volna tehát. Annyi nyilatkozattal élnék azért, hogy tovább dolgozzunk, az egész szabályozást vizsgálva. Örülök annak, hogy a LIBE szakbizottság ezt nem ellenzi ezt a munkamódszert. Tudjuk, hogy vannak más kérdések is, az X cikk kapcsán, így nevezték ezt el, és igyekszünk átfogó módon közelíteni a szabályozáshoz, amíg megoldandó kérdéseket is figyelembe véve. Persze egy csapásra nem lehet mindent megoldani, de nagyon a rangsorunk elején álló kérdésről van szó, komolyan vesszük tehát munkánkban. Néhány, néhány szó még a karácsony előtti bírósági döntésről. Ez megállapít olyan határidőket, amelyeket alkalmazni tudunk munkánkban, tehát megvizsgáljuk, hogyan tudjuk beépíteni ezt a folyamatba, a korai riasztás a, és a válságkezelő mechanizmusok kapcsán továbbra is építünk a tavaly elvégzett munkára. Ez nem azt jelenti, hogy nem változtatunk semmit ezen, de ez lesz a kiinduló pontunk, és ebből kiindulva fogunk tovább dolgozni. Köszönöm. Thank you. So the commission is not... A bizottság képviselője még nincs itt. Stefani Pascati még nincs itt. Nem tudom, van-e még képviselők hozzászólna. Igen, Lambert asszon. Köszönöm, elnök úr. És köszönet Wikström asszonynak e kimerítő magyarázatért. A szakbizottságban ülő képviselők számára, sokak számára aggályos a Dublin megalapodás abban az értelemben, hogy az egyik országból a másikból mozgó személyeknek az ügyét sehol sem vizsgálták meg tisztességesen. Úgyhogy a parlament közbelépési helyén való volt, és a bíróság, az Európai Bíróság döntése is nagyon fontos abban, hogy világossá teszi, van felelősség az esetek vizsgálatára vonatkozóan, hogyha valakit nem lehet visszatérteni a származási országába. Sok esetben csak azért mozgatják a személyeket, hogy a költségeket áttegyék egyik tagállamról a másikra. De ha már ezt teszik, akkor bizony tisztességesen meg kell vizsgálni ezen személyek ügyét. Ez a nemzetközi kötelezettségünkből is adódó felelősség. Legszem azt és elmondta, hogy egyrészt vizsgáljuk az értékelési mechanizmust, és sokan üdvözöljük azt, hogy a tagállamok belátják, hogy felül kell vizsgálni, értékelni kell a rendszereiket, és azokat közelíteni kell egymáshoz közös minőségi sztenderdek alapján. De továbbra is vannak problematikus kérdések, amelyeket az elzárás köré lehet csoportosítani, és sok tagállam szinte automatikusan szabadságelvonással, elzárással él. Tehát ez évben tovább kell tárgyalnunk, de nagyon világos álláspontok kristályosodnak ki ebben az ügyben. Tudnék az a célunk, hogy javítsuk a minőséget és az eredményességet. Nem csak az, hogy a bürokráciát csökkentsük. Tehát mindennek pozitív eredménye kell legyen, és biztos vagyok abban, hogy a Dán elnökség e, ennek tudatában fogja tárgyalni a e témát. És reméljük, hogy a tagállamok is észben tartják mindezt. Köszönöm. Lambert, Madame Guillaume. Köszönöm, Lambert, asszony, Guillaume asszony szó. Köszönöm. És e, csak úgy, mint Malmström asszony, mindenkit én is üdvözlök, és boldog új évet kívánok. Azt gondolom, hogy ez a munka, amit Cecilia magára vállalt, ez tényleg komoly munka, és különösen az utóbbi hónapokban volt így. Megpróbáljuk tehát a felfüggesztési mechanizmus kérdését is kezelni, ami önmagában egy nagyon komoly téma, és ezen kívül a Dublin 2-es rendelet más aspektusaival is foglalkoznunk kell. Köszönöm, hogy tekint, hogy, hogy ennyire átfogó megközelítést alkalmazunk. Beszéltünk az értékelési rendszerekről már elég sokat, és három megjegyzésem van a témával kapcsolatban. És nyitott vagyok Cecília javaslataira sajnálattal veszem tudomásul, hogy kicsit bürokratikus a jelenlegi megközelítés, erről Zsin is beszélt. A mechanizmus, amelyről itt most beszélünk, maga is felvet bizonyos kivételes problémákat, amelyek a az állítólagos vagy tényleges bevándorlók érkezésével kapcsolatosak. Azt gondolom, hogy itt kellene a szöveget javítani, és mélyebben megvizsgálni a nemzeti menedékjogi rendszereket. Egy, e, egy, egy megfelelő megközelítést kellene alkalmazni. Van egy kockázat, a, mégpedig az, hogy itt nagyon kormányközi irányba mennének el a dolgok. Ez pedig problémás lenne. Kicsit eh, hasonlít az ügy a Schengeni eh, témára, és eh, ugyanazok az aggodalmak is, hogy önértékelést vezetnek be, egy önértékelési rendszert harmadik észrevételem az az Európai Parlament szerepére vonatkozik, sajnálatos módon az eléggé korlátozott, és szeretném, hogyha ez is javasul, eh, javulna. Emellett még utalnék arra, hogy itt pragmatizmusra is szükség lesz. Ugye hónapokig blokkolva voltak az események, és az ügyek biztos vagyok benne, hogy Cecilia alkalmas erre a pragmatizmusra. Remélem, hogy a Cecilia megközelítése megfelelő fogadtatásra talál a többi európai intézménynél is. Köszönöm. Merci. Mr. Kirkhope. Kirkhope úr következik. And you're willing to make a point. I'm, I'm very willing to. <laughs> Igen, nagyon akarok én is mondani valamit, elnök úr. Említette ön is, hogy itt van mellettem Antia McIntyre, aki egy új eh, kollega ebben a, frakció, ebben a bizottságban, eh, és elhangzott itt, hogy kicsit frissíteni kellene, eh, vérfrissítésre van szükség. Én egy kicsit most félrelépek, vagy a háttérbe vonulok, és átadom egy kicsit, bár persze itt maradok segíteni őt. Nem mindig értek egyet Cecíliával, ez talán nem újdonság. Azért azzal egy rész, annak egy részével egyetértek, amit most mondott elég szomorú helyzet az, amikor az Európai Unió területére belépő menekült kérők, menedékkérők nem számíthatnak arra, hogy egy tagállam hatóságai megfelelően állnak hozzá az ügyükhöz. Azt gondolom, hogy ez kellene, hogy legyen a prioritás a dublini kérdés és probléma megoldása során, hiszen kötelezővé tettük az EU tagállamok számára, és emlékeztettük őket arra, hogy a legtöbbjük aláírója az 1951-es ENSZ meredékjogi menekültügyi egyezménynek. Ha annak nem is, vagy ha annak nem is, akkor más emberi jogi megállapodásoknak aláírói ezek a tagállamok. És az a tény, hogy egy menedék kérőt egyik országból, egyik tagállamunkból a másikba el kell juttatni ahhoz, el kell vinni ahhoz, hogy megfelelő elbánásban részesüljön, szerintem ez szégyen teljes. Ennek következtében a mi prioritásunk, a frakciónk prioritása jövőre nézve is az marad, hogy megpróbáljuk az eredeti Dublini javaslat alapján létrejött helyzetet megerősíteni, kijavítani, és odahatni, hogy a tagállamok eljárásai és módszerei megfelelőek legyenek, és alkalmasak legyenek arra, hogy minden egyes menedékkérőt megfelelően kezeljék. Romero asszony. Köszönöm, elnök úr. Sajnálom, hogy nem tudtam meghallgatni az előadót, mert egy másik szakbizottsági ülésen voltam akkor éppen, de úgy gondolom, hogy ez a téma rendkívül jelentős. Azért, mert gyakorlatilag az egész menekültügyi csomagot érinti. Itt egy olyan intézkedésről van szó, amely kihatással van az összes többi irányelvre, amelyel foglalkozunk. Éppen ezért úgy gondolom, hogy a lengyel kezdeményezés a riasztási mechanizmusról semmiképpen sem kielégítő. Ez a kísérleti projekt, amelyet útjára indított a bizottság, hogy a menedékkérőkkel kapcsolatos problémát átrendezze, egyáltalán nem kielégítő, és ami a legrosszabb az az, hogy hiányzik egy közös filozófia, egy közös megközelítés a menekültügy terén. A menekültügyi támogató hivatal jelen pillanatban nem rendelkezik elő iránymutatásokkal, amelyekre szüksége volna ahhoz, hogy közösségi megközelítésbe részesítsük ezt a témát. Ami pedig a befogadó központokkal történik, az egy szégyen, hiszen a civil szervezetek már most azt javasolják, hogy zárják be az összes ilyen központot, azokat, amelyek Európa határain találhatók számos európai országban. Tehát egy riasztási mechanizmusról gondolkozni a jövőre nézve, amikor még most a jelenlegi problémát sem sikerült megoldanunk, ami már 10-15 éve foglalkoztat bennünket, hiszen a menekültügy kérdését teljesen figyelmen kívül hagyták a tagállamok, nos ez a megközelítés nem elegendő. A kezdeményezés kapcsán osztom azt a nézetet, amelyet egyéb kollégák megfogalmaztak arról, hogy ez egy túlzottan bürokratikus megközelítés, hiszen az érdemi problémával nem foglalkozik. És tulajdonképpen a lényegi probléma nagyon súlyos, rendkívül komoly probléma, Éppen ezért remélem, hogy a Dán elnökség a kérdés lényegével foglalkozzon, és elkötelezze magát nem csak amellett, hogy a riasztási mechanizmus megvalósuljon, a közösségi módszer egyszer mindenkorra működjön, ez a menekültügyi támogató hivatal meg tudja oldani a problémákat, hanem remélem, hogy a jövőben a szolidaritási mechanizmus is valóra váljon. Az, amelyet ugye a Dublini rendelet a tagállamokra hárított. Ez a felelősség ugye a tagállamoké, de ők nem tudnak megbírkozni ezzel a feladattal. Úgy gondolom, hogy most ebben a helyzetben vagyunk, nem csak a korábbi problémát kell megoldanunk, hanem egy közösségi filozófiára is van szükségünk a jövőbeli problémák megoldása érdekében. Köszönöm, Romero asszony. Most, most pedig itt van a bizottság képviseletében Stefania Pasquino, ha jól tudom, akkor éppen most érkezett. Úgyhogy szeretném rögtön kérdezni, hogy ismertetnél -e velünk a bizottság álláspontját erről a témáról, amely olyan régóta elakadt a tanácsban. Köszönöm szépen, elnök úr! A bizottság természetesen először is szeretne köszönetet mondani a Dán elnökségnek, amiért szeretne előrelépést elérni a Dublini rendelkezés különböző aspektusaival. Úgy gondoljuk, hogy legfőbb ideje annak, hogy folytatódjanak a tárgyalások a különböző függőben levő pontokról. Reméljük, hogy lehetőség nyílik a tanácsban a megállapodásra, és hogy elkezdődjön a háromoldalú egyeztetés a parlamenttel. A bizottság természetesen továbbra is támogatást nyújt a tanácsnak és a parlamentnek is ebben a kérdésben támogatjuk azt, hogy a tárgyalások hamar elkezdődjenek. Emlékeztetnem kell ugye arra is, hogy 2012 vége, ugye a határidő eléggé közel van, ami pedig a mechanizmust illeti. Szeretném még gyorsan felhívni a figyelmet arra, hogy a menekültügyi munkacsoportban mit hagytak jóvá a bizottságban. Itt arról van szó, hogy természetesen ugye támogatjuk azt, hogy egy kiegyensúlyozott megállapodás szülessen, és a korai riasztás bekerüljön ugye a Dublini rendeletbe. Ez persze a globális kompromisszum részét képezi éppen, ezért nagyon fontosnak ítéljük meg. Fontos, hogy elérjük, hogy megoldjuk a tagállamokban a menekültügyi rendszer gyenge pontjai mögött meghúzódó okokat, illetve a rendszer hiányosságait. Támogatjuk azt, hogy ez beépüljön a Dublini rendszerbe, mert szerintünk ez a legjobb jogi eszköz amelynek, amelybe beágyazhatjuk ezt a folyamatot. Fontos, hogy a tagállamok közti kölcsönös bizalmat erősítsük, és egy működőképes menekültügyi rendszer jöjjön létre. Természetesen az összes problémát nem tudjuk megoldani, az olyan problémákat, amelyek a menekültügy keretében felmerülhetnek, de úgy gondolom, hogy annak kapcsán, amit Kirchhoff úr is elmondott, hangsúlyoznom kell, hogy a bizottság továbbra is értékelni fogja a tagállamokban a helyzetet, és amennyiben ez szükséges, szabálysértési eljárásokat, szerződés megszegés eljárásokat kezdeményezünk. Ugyanis fontos, hogy a tagállamok teljes mértékben alkalmazzák ezt a joganyagot, de ez, ezt nem érinti a riasztási rendszer, mert ez egy kiegészítő elem. Másodszorban hangsúlyoznám, hogy, hogy a parlament támogatja a bizottság nézeteit abban a tekintetben, hogy legalábbis kell, hogy egy kötelező szakasz legyen ebben a folyamatban, mert a teljesen önkéntes jellegű folyamat nem rendelkezik kellő többletértékkel, és nem tudja majd felmutatni azon konkrét eredményeket, amelyeket szeretnénk elérni. A válságkezelési szakasz tehát szerintünk kötelező jellegű kell, hogy legyen. Egyértelmű kötelezettségvállalásra és fellépési keretre van szükség, és ez ugyanakkor nem jelentheti azt, hogy a politikai dimenziótól függetlenítjük majd ezt a folyamatot, mert a politikai dimenzió rendkívül fontos. Úgy véljük, hogy a parlamentet és a tanácsot tájékoztatni kell, hogy nyomon követhessék a folyamatot, és politika iránymutatást adhassanak. Végezetül pedig az utolsó megjegyzésem az, hogy egyetértünk a Dán elnökséggel abban, hogy a szolidaritás ki kell, hogy egészítse ezt a folyamatot, különösen az olyan esetekben, amikor nagy nyomás nehezedik egy országra. A bizottság a közelmúltban jóvá hagyott egy közleményt is ebben a témában, és remélhetőleg ez egy jó kiinduló alap lesz ahhoz, hogy a szolidaritási aspektusokat is továbbfejlesztjük. Köszönöm. Én is köszönöm, hogy az elnök, most pedig miután meghallgattuk a képviselőket, illetve a bizottságot, visszaadnám a szót Wikström asszonynak, hogy lezárja ezt az anyagot. Köszönöm szépen, hát nem igen van mit lezárnunk. Azt hiszem, hogy mindannyian ugyanabba az irányba haladunk, csak szeretnék mindössze köszönetet mondani a hozzászólásokért, és azt javaslom, hogy folytassuk ezt a témát. Különös tekintettel szeretnék Timothynek köszönetet mondani azért, mert emlékeztetett mindannyiunkat arra, hogy az összes tagállam aláírta az 1950-es Genfi egyezményt, és sajnálatos, hogy a tagállamok nem tesznek eleget mindannak, ami ebben szerepel. Noha aláírták ezt az egyezményt. A menedékkérők befogadásának minőségi aspektusait szavatolni kell, mert ha nem tesszük ezt, az nem méltó az Európai Unióhoz a 21. században. Tehát azt javaslom, hogy haladjunk, hiszen közeledik a határidő, az év vége. Thank you. Thank you. Köszönöm szépen, Wikström asszony, köszönöm ezt a helyzetjelentést ezen lényegi kérdésről, amely túl hosszú ideje vár a tanács válaszára. Most pedig átérünk egy olyan pontra, amely a napirend értelmében elektronikus szavazást, ugyanakkor 20 perc múlva kerülne csak erre sor a napirend értelmében és mivel ugye a különböző képviselők ettől tették függővé jelenlétüket egy másik szakbizottságban, és tekintettel arra, hogy hamarosan sor kerül ugye a szavazásra, azt javaslom, hogy tartsunk egy 20 perces szünetet, és azok, akik, akiknek nincs itt az elektronikus szavazókártyájuk, kérem, hogy küldjenek el valakit, hogy azt hozza ide nekik, hogy akkor 10 óra 10 perckor a napirendnek megfelelően elkezdhessük a szavazást. Tehát addig szünetet tartunk.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

Dear colleagues, if I may have your attention, it's... Kollégák, 10 óra 10 perc van. Úgyhogy pontosak vagyunk. Ez a szavazásnál fontos, hogy tartsuk a napi rendet. Tudni, hogy ellenkező esetben előfordulhat, hogy panasszal élnek képviselőtársaim. hogy nem tudnak a szavazáson részt venni, mert csúszásban vagyunk, és máshol kell legyenek, más szakbizottságban, vagy más dolguk van. Ilyen értelemben, tehát, mint mondtam, rendkívül fontos, hogy a szavazás időben történjék. Tehát még egyszer, hadd hívom fel mindenki figyelmét arra, hogy mennyire fontos, hogy az elektromos szavazókártya itt legyen, mindenkinél legyen ott a kártyája álljunk készen, és megragadom az alkalmat, ha már látom, hogy ilyen sok képviselő van jelen, akik nem voltak itt kilenckor, olyanok is sokan vannak itt. Ez ezt újra elmondom, amit akkor elmondtam, hogy nagyon sok sikert kívánok a következő évre, 2012 és a boldog új évet, mindenféle nyelvem. Nuevo, <laughs> en Every other... És minden más hivatalos nyelven, mindenképpen, minden módon, minden jót kívánok szakbizottságunk tagjainak. Most pedig kezdjük el a szavazást azzal a jelentéssel, melyet Carmen Romero asszony a, a polgári ügyekben való védelmi ügyekben való jelentésben. Kirchhoff úr szeretne szót kérni. Csak azért, hogy időt takarítsunk meg, mielőtt megkezdjük a szavazást, a 68-as módosítót kérem vonjuk vissza, nem pontosan fogalmazott, ezért kérem, hogy ne szavazunk rá, visszavonnám. Oké. Okay. Rendben. Köszönöm, hogy szólt. Nos tehát, kezdjük el a szokásos módon. 16-os módosító mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. 17-es mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. Egyes kompromisszum mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. Egyesek kiestek, így a kettes kompromisszum mellette, ellene, tartózkodó, elfogadtuk. Most pedig. Egy sor módosító okafogyottá vált. 62-es jön mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. 20-as módosító mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. 21 mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. 22 mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. 64 mellette, ellene, tartózkodók, elvetettük. 23 mellette, ellene tartózkodók, elfogadtuk. 24 mellette, ellene tartózkodók, elfogadtuk. 25 mellette, ellene tartózkodók, elfogadtuk. 26 mellette, ellene tartózkodók, elfogadtuk. 27 mellette, ellene tartózkodók, elfogadtuk. 65 mellette, ellene tartózkodók, azt hiszem elvetettük. 66 mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk 67 mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk 68 mellett, ezt visszavonta a benyújtója 69 mellette, ellene tartózkodók. Nézzük meg géppel, ellenőrizzük a 69-est. Megnyitom az ellenőrző szavazást. Nézzük meg. Mi lesz? Lezárom. 20 mellette, 24-en ellene. Úgyhogy elvetettük tényleg. 70 mellette. Ellene. Tartózkodok. Ugyanaz a sorsa, úgy látom. Elvetettük. 70-es. Nem, 71-es mellette. Ellene. Tartózkodok. Elvetettük. 72-t visszavonták. 28 mellette ellene tartózkodók elfogadtuk 29 mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk 33 mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk 73 mellette, nem, ellene tartózkodók elvetettük 74 mellette, ellene tartózkodók elvetettük 30 mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk, 31 mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk, 32 mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk, 76 mellette, nem, 75 elnézést, 75 mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk, 76 mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk, 3-as kompromisszum mellette, ellene tartózkodó. elfogadtuk. 35-ös jön mellette, ellene tartózkodok, elfogadtuk, 36 mellette, ellene tartózkodok, elfogadtuk, 4-es kompromisszum mellette, ellene tartózkodok, elfogadtuk, 38 mellette, ellene tartózkodok, elfogadtuk, 80-as mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk. Ötös kompromisszum mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk. 83 mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk. 40 kiesett, pókafagyottá vált. 84-es jön mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk. 41 mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk. 42 mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk, 43 mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk. Most jönnek a preambulum pontok, 44-es mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk, 45 mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk, egyes módosító mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk, kettes mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk, három mellette, ellene tartózkodok, elfogadtuk, hatos kompromisszum mellette, ellene tartózkodok, elfogadtuk, ötös módosító. Nem, nyolcas, bocsánat. Igen, igen, igen. Nyolcas, mellette, ellene tartózkodok, elfogadtuk, tizenegy, mellette, ellene tartózkodok, elfogadtuk, ötös, mellette, ellene nem. Elfogadtuk. Az a lényeg. Az ötös. Mellette, megismétlem tehát, mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk tényleg. Hatos módostó mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. Hetes módostó mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. Hetes kompromisszum mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. 12 mellette, ellene, tartózkodó, elfogadtuk. Tízes mellette, ellene, tartózkodó, elfogadtuk. 47. Mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. 13 mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. Most részenkénti szabadás lesz a 49-es tárgyában, első rész. Mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk második rész mellette, ellene Nézzük meg a 49-es második részéről szóló szavazást, nem világos géppel ellenőrizzük. Megnyitom a szavazást. Igen, plusz, csak mondom. Igen, igen, igen. Csak válaszoltam a kérdésre. Megnyitom a szavazást, lezárom. Elnök úr, nem működik a gépem. Nem működik, nem. Ne, nem elszavazott? Mire szavaz? Nem, mellette szavazok, mellette. Akkor 27-en mellette, 22 ellene, úgyhogy elfogadtuk a második részt. 14 mellette, ellene tartózkodók, elfogadtuk. 5, 30, 50, bocsánat, 50 mellette, ellene tartózkodók, elfogadtuk. 15 mellette, ellene tartózkodók, elfogadtuk. 5, 51 mellette, ellene tartózkodók, elfogadtuk. Most pedig a módosított szöveg egészére szavazunk, elektronikus szavazást tartunk az egész szövegre vonatkozóan, megnyitom. Lezárom. Elnök úr! Átült. Sikerül? Yeah, it works. Működik. Akkor most már számíthatunk önre is. Lássuk, mi, lett, mi jött ki ebből. Lezárom a szavazást, 48 mellette, egy ellene. Gratulálok Romero asszonynak az elfogadott jelentésért. Második szavazást tartunk. Hol van? Yes. We're still having a short second vote on the drive. Van még egy rövid szavazásunk, egy ajánlás tervezetre. We are voting the draft recommendation on the arrangement between... Izland, Liechtenstein, Norvégia és Svájc eh, azon bizottságok munkájában való részvétele, amelyek a Schengeni vívmányok végrehajtása, alkalmazása és fejlesztése tekintetében az Európai Bizottságot végrehajtási hatásköreinek gyakorlásában segítik témában szavazunk. Ez egy második rövidebb szavazás Előadója az anyagnak Timothy Kirkop kollégánk, nincs módosító indítvány, tehát a végszavazás következik csak, végszavazást tartunk, mégpedig géppel, elektronikus módon, kérem szavazzanak. No, now my machine, now it's my machine which is not working. <laughs> not working at all. And now, now it's working. So, now the vote is closed. Lezárom a szavazást. Plus, no minus, no abstentions. 50 eh, plusz, nulla minus. Nem tudom, hogy hogy sikerült elérnie ezt Kirchhoff úr. Now we're moving to the following point. következő napi rendi pont. Hi Kinga. Hi, Happy New Happy Year. New Year. Gutes neues Jahr. <laughs> so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 fél tizenegy van, és mostantól figyeljünk az órára, tudnilik, e délelőtti ülésünk után. Szeretném emlékeztetni önöket, hogy a délutáni ülésünk más teremben lesz, máshol. Tehát koordinátorülés is lesz még ma délelőtt, 12.30-kor, úgyhogy tartsuk észben, hogy bezára volt fél egykor, hogy legyen ideje a koordinátoroknak is fontos kérdéseket megvitatni. Úgyhogy 8-as napörönni pont, zöld könyv, a családegyesítés tárgyában harmadik államok polgárai esetében, akik az Európai Unióban élnek. Az Európai Bizottság nyilatkozata után eszmecserére kerítünk sort. A helyzet úgy áll, hogy november 15-én az Európai Bizottság egy zöld könyvet fogadott el a családegyesítés jogát taglalva az Európai Unióban élő harmadik államok, államok polgárai esetében. Ezt a zöld könyv bemutatását fogjuk először meghallgatni Diana Schmidt asszony részéről, aki az Európai Bizottság képviseletében mutatja be az anyagot. Thank you very much, uh, Chair, for, for giving... Köszönöm, elnök úr, a lehetőséget, hogy uh, bemutathassam a harmadik országbeli állampolgárok családegyesítési jogáról szóló zöld könyvet. Először is szeretnék néhány szót szólni a körülményekről, Tudják, hogy már vannak szabályaink a családegyesítésről, egy 2003-as irányelv, amely a feltételeket harmonizálta, illetve azt, hogy az Európai Unióban legálisan élő harmadik országbeli állampolgárok közül eh, milyen családi fokozatú személyek eh, jogosultak családegyesítésre. Ez az első lépés volt a harmonizáció felé, ezt eh, egyhangúan találta, fogadták el, annak idején még csak konzultációs joga volt az Európai Parlamentnek, ezért is lehetséges az, hogy vannak opcionális Eh, szakaszai, részei ennek az irányelvnek, amelyet azóta is eh, sokan eh, támadnak és elleneznek a nem kormányzati szervezetek és az egyetemi emberek között. A bizottság egy végrehajtási jelentést hozott ki ezzel, a jelenti, ezzel az irányelvvel kapcsolatban, és ebből kiderül, hogy éppen az opcionális intézkedések alkalmazása korán, során a várakozási idő, stb. vonatkozásában vannak problémák a tagállamokban. Az Európai Bizottság annak idején nem nyújtott be módosító javaslatokat, hanem ehelyett inkább egy zöld könyvet és egy általánosabb vitát szándékozott nyújtani. A családegyesítés egyébként egy fontos kérdés egyes tagállamokban, és számos tagállam úgy véli, hogy az Európai Unió szintjén is érdemes családegyesítésről beszélni, különös tekintettel olyan kérdésekre, mint az integrációs intézkedések, a beilleszkedést támogató intézkedések, illetve e, az esetleges szigorúbb szabályok egyes tagállamokban. Az Európai Bizottság e, éppen ezért úgy vélte, hogy e, épp most jött el az ideje annak, hogy tartsunk egy vitát arról, hogy családi migrációs politikánkat hatékonyabbá tudjuk-e tenni. természetesen tiszteletben tartva a családegyesítéshez való jogot, a családi élethez való jogot, amelyek szerepelnek az alapvető jogok kartájában is. Ez a zöld könyv lehetőséget biztosít minden eh, érintett eh, szervezet számára, hogy megszólaljon, eh, akár a jogsértésekkel kapcsolatban is, és lehetővé teszi az Európai Bizottság számára is, hogy eldöntse, milyen lépéseket kell a jövőben tenni. A zöld könyv a nem EU állampolgárok, de legálisan az Európai Unióban élő nem, állam, nem EU állampolgárok családegyesítési jogairól szól. Tehát eh, nem arról szól, hogy eh, az Európai Unió állampolgárainak eh, milyen családegyesítési jogai vannak, mert a szabad mozgásról szóló 2004-38-as irányel foglalkozik eh, ezzel a másik eh, témával. Ami a számokat illeti, a családegyesítés továbbra is eh, komoly százalékos arányt képvisel a legális migrációban. Egy harmada az összes bevándorlónak 2010-ben eh, ilyen családegyesítésből származó bevándorló volt. Eh, hogyha csak a harmadik országbeli állampolgárokat nézzük, akkor az arányok még alacsonyabbak, 500 ezer emberről beszélünk összesen, vagyis a kiadott tartózkodási engedélyek 21 százalékáról van szó eh, ami a tartalmat illeti a jogszabály hatájával foglalkoztunk sokat, ki legyen eh, jogosult családegyesítési eh, lehetőségre, ki kell terjeszteni a családegyesítési lehetőségeket a jelenlegihez képest, illetve eh, mi legyen a kényszerházasságok problémájával. Amivel szintén foglalkoztunk még, az a családegyesítéssel kapcsolatos problémák, a beilleszkedést támogató intézkedések és ezen belül óvintézkedések szükségességéről is elmélkedtünk a zöld könyvben. Vannak olyan intézkedések, amelyek azt szeretnénk, hogy az intézkedések tényleg a beilleszkedést támogassák, és ne további akadályokat gördítsenek a családegyesítés útjába. Emellett foglalkoztunk az eljárásbeli kérdésekkel, a névházasságok problémájával, illetve egyéb csalási lehetőségekkel, és azokkal a díjakkal, amelyeket a tagállamok kivetnek, és amelyekkel egyelőre az irányelv nem foglalkozik. A horizontális eh, intézkedések, eh, például a gyermek érdeke szintén eh, minden egyes elbírálás, engedélykérelem elbírálás során figyelembe veendő téma. Nyilvánvaló, hogy sok választ fogunk kapni a felhívásunkra, márciusig lehet ezeket a, az anyagokat benyújtani hozzánk, már most is kaptunk egy csomó anyagot, március elejéig lehet tehát beküldeni az észrevételeket, november 15-e óta fogadjuk az észrevételeket. Nyilvánvalóan önök is tudják, hogy az egész eh, folyamat eh, nyitott, de lehet, hogy semmilyen kimenetele nem lesz, lehet, hogy eh, csak eljárásjogi változtatások lesznek, vagy módosító indítványok, vagy csak útmutatások, vagy éppenséggel semmilyen tényleges konkrét jogalkotási lépés nem követi a zöld könyvet. Ha van kérdésük, szívesen válaszolunk ezekre. Köszönöm. Most pedig akkor megnyitom a lehetőséget eh, azok számára, akik hozzá akarnak szólni ehhez a témához a képviselők közül. Wikström asszony, eh, én éppen egy perce kértem szót, és azt gondoltam, hogy sokan megelőznek majd, és nem először fogok beszélni, nem elsőként fogok beszélni, de hát akkor legyen hajrá. Eh, nagyon fontos témának tartom ezt a témát. És van egy kérdésem, amelyre választ várok az Európai Bizottságtól. Miért most miért most hozták ki ezt a zöldkönyvet? könyvet? Van-e valami felülvizsgálati klauzula, amely kötelezővé tette egy ilyen anyag kihozatalát. E, aztán látom, hogy egy vitát akarnak nyitni, európai szintű vitát akarnak nyitni ebből a kérdésből, e, de miért most időzítettek, hiszen most van e, napirenden a az egész menekültügyi csomag vitája is. Nyilvánvalóan a legnagyobb probléma Egyébként a szóban forgó irányelvvel a végrehajtás az egyes tagállamokban. Azt gondolom, hogy a rendelkezések túlságosan homályosak, és éppen ezért bizonyos útmutatásokra szükség lehet a már meghozott szabályok betartatására. Én tehát többet szeretnék tudni arról, hogy miért most döntöttek úgy, hogy kiadnak egy zöld könyvet. Hogyha új rendelkezéseket akarnak hozni, akkor szerintem komolyan fennáll az a félelem, hogy ez az irányelv még homályosabbá válik, és még kevésbé alkalmazhatóvá. Tehát szeretném, hogy az Európai Bizottság erre reagálna. Köszönöm. Guillaume asszony következik. Köszönöm. Nekem is csak néhány általános megjegyzésem lenne ezzel a zöld könyvvel kapcsolatban, amely eh, tényleg felvet bizonyos alapvető kérdéseket a bevándorlókkal, illetve a társadalmi élettel eh, kapcsolatban, valamint a beilleszkedéssel kapcsolatban. A zöldkönyv könyv azt mondja, hogy eh, az irányelv ellentétes eredményt ért el, tehát nem annyira a beilleszkedést szolgálta eddig. Hogyan lehetne ennek az ellenkezőjét elérni? Mit jelent a családhoz, családi élethez való jog? Hogyan lépünk fel a, család, a csalásokkal szemben? És további kérdések is megfogalmazódnak bennünk. Sajnálatos módon a zöld könyv csak nagyon felületesen tartalmaz választ a lakhatással kapcsolatos kérdésekre, illetve az ellátással kapcsolatos kérdésekre. Rendkívül eltérőek a viszonyok az egyes tagállamok között, pedig ez megint csak egy alapvető kérdés, amely érinti a beilleszkedési képességet is elhangzottak számok, illetve vannak értelmezési kísérletek is ezekkel a számokkal kapcsolatban. Úgy tűnik egyébként, hogy nem olyan nagy az aránya az ilyen családegyesítési bevándorlóknak, mint sokan gondolnák. Nyilván ez elsősorban azért van így, mert egyre korlátozóbban lépnek fel a tagállamok. Kicsit tévesek erről a családegyesítésről az elképzelések Európában. A harmadik dolog, amit mondani szeretnék, láttuk a 2008-as jelentésben, amelyre itt utalás is történt, hogy vannak bizonyos joghézagok ebben az irányelvben és eh, annak alkalmazásában. Eh, ez rendkívül nagy eh, jogalkalmazási szabadságot hagy a tagállamok számára, amelyel élnek is azt gondolom, hogy túl alacsony szintű a harmonizáció. Szeretnénk szeretnék majd én is jobban hozzászólni ehhez a témához, különös tekintettel arra, hogy hogyan lehetne elérnünk azt, hogy kevésbé stigmatizáltabb legyen annak a bevándorlónak a, az élete, aki ilyen jogalapra hivatkozással kér letelepedési engedélyt. Köszönöm. Merci, Mr. Pirker. Köszönöm, Pirker úr, a szó. Köszönöm, elnök úr. Először is Megjegyezzem, hogy nagyon pozitívnak tartom, hogy a bizottság ezt az utat választotta. Tudjuk ugye, hogy 2003 óta megvan ez a lehetőségünk, de azt is tudjuk, hogy szereztünk tapasztalatokat, pozitív és kritikus tapasztalatokat is ebben az időben, tehát nagyon is észszerű megfontolni az átdolgozást. Számomra a család egy alapvető valami, hiszen ennek a családnak nagyon nagy szerepe van a társadalom stabilitásában, a migránsok számára is nagyon fontos, egy emberi jog, ugyanakkor azt is tudjuk, hogy a családdal és a migrációval való összefüggésben problémák merültek fel. Olyan problémák, amelyeket kezelnünk kell, és amelyeket meg kellene oldanunk. Egyfelől tudjuk, hogy idestova a bevándorlás egy harmada vagy akár fele a család egyesítésen keresztül valósul meg. Ha az Európai Unió egy konkrét bevándorlási politikát igényel, akkor tudjuk, hogy itt egy deficit létezik, hiszen már akkor nem nyílik lehetőségünk arra, hogy kiválasszuk azon bevándorlókat, amelyekre az Európai Uniónak szüksége van, és akiket tényleg integrálni tudunk, azért, mert munkát találnak, és azért, mert beilleszkednek a társadalom egészébe, különböző okokból kifolyólag. Ami a konkrét kérdéseket illeti, röviden szeretnék ezekre kitérni. Például, hogy a család szélesebb értelemben véve szerepeljen itt, vagy a szűk mag. Nos, úgy gondolom, hogy ha konstruktívan akarjuk az integrációt megvalósítani, akkor egyértelműen a szűk magra, a család magra kell összpontosítanunk. Ami pedig a minimális kort illeti, úgy gondolom, hogy itt is meg kell határoznunk, figyelembe kell vennünk egy minimális, egy alsó korhatárt, hiszen meg kell el, előznünk a kényszerházasságokat, amelyekre a múltban már sort került, és az ilyenfajta visszaéléseket ki kell zárnunk a jövőben. Ami pedig az opcionális záradékot illeti arra vonatkozóan, hogy a tagállamok milyen mértékben kapjanak lehetőséget arra, hogy túlmenjenek ezen a szűk magon, azt kell mondjam, hogy ezzel kapcsolatban bizony problémák merülhetnek fel, ha ezt a nyitást lehetővé tesszük. Hiszen különböző tagállamok ugye akkor lehetővé teszik a nyitást, mások pedig nem, és végezett, végeredményben őket is érinteni fogja ez a helyzet, ha a migráció az Európai Unión belül a határokon keresztül valósul meg, a nyitott határokon keresztül, tehát körültekintően kell kezelnünk ezt a kérdést. És ami nagyon fontos, az az integrációs intézkedések kérdése. Tudjuk, hogy bizonyos régiókban, bizonyos országokban a magasan képzett bevándorlók esetében nincsenek integrációs problémák sem, ami a bevándorlókat, sem pedig ami a családtagjaikat illeti. Ugyanakkor azt is tudjuk, hogy más területeken bizony vannak problémák, vannak ugye jelentős kulturális különbségek, eltérések, akár nyelvi problémák is felmerülhetnek, de Franciaországban látjuk, hogy nem nyelvi, hanem inkább kulturális problémák adottak, még akkor is ugye, hogyha a nyelv azonos. Tehát láthatjuk, hogy számos probléma felmerülhet, éppen ezért úgy gondolom, hogy a társadalom stabilitásának érdekében és a bevándorlók érdekében is meg kell fontolnunk azt, hogy hogyan tudunk segítséget nyújtani, hogyan tudunk segíteni a migránsoknak, milyen fajta segítséget tudunk nyújtani nekik, például úgy, hogy szociális juttatásokban részesülnek, hogy az integrációt támogassuk, előmozdítsuk, mert ez mindkét fél érdekét szolgálja, a bevándorlókét is, valamint az Európai Unióban élő polgárok érdekét is. Ami pedig a kiegészítő védelem kérdését illeti, nos úgy gondolom, hogy ez önmagáért beszél, hiszen nem lehetséges az, hogy valaki, aki ideiglenes védelemért folyamodik, a család egyesítés jogát is igénybe vegye. Még akkor is, hogyha ez adott esetben logikusnak tűnhet, hiszen a célunk az, hogy valaki, aki ideiglenes védelemben részesül, a lehető leggyorsabban a visszatérésre törekedjék, és támogatást kell nyújtani neki azért, hogy a származási országába visszatérjen, hogy igénybe vegye ezt a lehetőséget. Ami pedig a további felméréseket illeti, hogy megelőzzük a visszaéléseket, illetve a csalást, úgy vélem, hogy érdemes megfontolni ezt, ezt meg is kell fontolnunk, mert egyértelműen meg kell állapítsuk az identitást, a személyek identitását. Erre vonatkozóan szükséges, hogy javaslatokat terjesszünk elő. Természetesen az emberi jogokat ez nem sértheti, de egyértelműen tisztázni kell az adott személy önazonosságát a család egyesítéssel kapcsolatban. Ezt mindenképpen lehetővé kell tenni. Én legalábbis ezt örvendetesnek tartanám, mert akkor így a jobboldali populista pártok vitolájából is kifogjuk a szelet, mert egyértelműen meg kell állapítanunk ezt. Köszönöm szépen a bizottságnak, hogy lehetővé teszik a javaslatok benyújtását, és örülnék annak, hogyha ezen kezdeményezések gyakorlatias, építő jellegű javaslatok lennének. Köszönöm. Mr. De Jong, you got the floor. Köszönöm, De Jong úr, a szó. Köszönöm, elnök úr. Meg kell mondanom, hogy először is a bizottságnak is köszönöm magát a zöld könyvet, amely itt van előttünk. Úgy látom, nagyon érdekes időszakban született meg ez a, az anyag, és nem szégyenkezem holland voltom miatt általában, de mo- pontosan ebben a témában viszont nem vagyok nagyon büszke hazám tevékenységére különösen a jelenlegi holland bevándorlási miniszter tevékenységére nem vagyok büszke, aki úgy tűnik körbejárja Európát, és igyekszik pótlagos szigorú, szigort bevezettetni, és mindenkinek azt ajánlgassa, hogy szigorítsák a szabályokat, holott a családegyesítés joga emberi jog. Szerintem a bizottság a zöld könyv révén jó módszertant alkalmaz, kimondva azt, hogy vannak e kérdésnek emberi jogi vetületei. Sőt, én ezt a, az anyag elejére tenném, és nem a hatodik bekezdés, a hatodik pontban, ahol, ahol áll. Tehát az emberi jogokat lehet persze körbe rajzolni, lehet azokat korlátozni adott esetben, de ehhez bizonyíték kell, akár bírósági ö, révén kimondva, hogyha korlátozni kívánjuk az emberi jogokat, tehát csak jókkal tehetjük. Fontos, hogy rámutassunk, hogy milyen tények mutatnak arra, hogy visszaélnek ezekkel az emberi jogokkal, vagy, vagy csalások tárgya ez. Csak ezek alapján lehet ezek korlátozásról beszélni, azonban az alapszabály az kell legyen a kiinduló pont, hogy az emberi jogokat biztosítani kell. És a jelenlegi eszköz kérdés, hogy nem, eleve már nem túlzottan korlátozza az emberi jogokat. Nem az a célunk tehát csak, hogy a jelenlegi holland bevándorlási miniszter kedvére tegyünk, hanem az, hogy az európai közös értékekre építsünk, amely értékek kimondják a, a, a családegyesítés szabadságát, és ezt egy sor nemzetközi szerződés és egyezmény is kimondja. Aztán két dolgot szeretnék még kiemelni. Egyrészt a nők helyzetéről szólnék. Ez egyik olyan terület, ahol úgy gondolom a jelenlegi irányelv túl nagy mozgásteret ad. A jelenlegi irányelv éveken át ö, köztes helyzet biztos a nők számára, a holland miniszter ennél hosszabb időt szeretne előnyözni, még ennél is. Ugyanakkor a családon erőszak, szexuális erőszak tényének fényében el kell mondanom, hogy ez rendkívül rossz megoldás emberi szempontból, és még rosszabb, ha a, a nők jogait még csökkentjük. Az eredeti vita során, a 90-es években a család egyesítős jogának vitájakor egy évet engedtünk meg a függő helyzetben levő nőkre vonatkozó engedély időtartamára. Nem teljesen tehetjük függőben nőt, tehát a férj tartózkodási engedélyétől. rá kell mutatnom a díjak kérdésére is, amely a zöld könyvben előkelő helyen szerepel. Az Európai Strasburgi Bíróság éppen most maraszta el a, marasztalta el a holland kormányt, amiatt, hogy észszerűtlenül magas díjakat rót ki a is alok okán kért ö, tartózkodási engedélyekért. Ez is nagyon aktuális téma. Két példát emelnék csak ki. Ha a jövőben bármit akarunk tenni, semmiképpen sem a szabályok szigorítása irányába kell ezt tegyük, sokkal inkább felül kell vizsgálnunk ezeket a szabályokat, a közös értékek az emberi jogi normák fényében, azoknak megfeleltetve azokat. A, csak figyelmeztetésképpen a, a bizottság bevándorlási számadatokat közöl, és ez arról beszél, hogy nem, nem nőttek ezek drámaian ezek a számok. Hát én személy szerint engem nem nagyon érdekel, hogy csökkennek vagy, vagy növekednek a számok a családegyesítés tekintetében. Ez egy igazgatási kérdés, nem, ami nem politikai kérdés, hogy, hogy e, itt korlátozzuk a számadatokat. Legyünk nagyon körültekintőek. Egyes tagállamokban nem nagyon jó a, a, a, a klíma, nem éppen kedvező a légkör. Ezek a irányítások nagyon hasznosak lehetnek, ám óvatosan haladjunk lépésről lépésre, tekintettel a körülményekre, és lássuk azt is, hogy az a tény, hogy most egy zöld könyvről beszélünk, és jövőbeli iránymutatásokról nem csökkenti a fontosságát a bizottság azon szerepének, amelyet a jelenlegi tevékenységek felügyeletében kell eljárjon, a mostani irányel végrehajtása fölötti felügyeletében kell ellásson. Remélem, hogy a bizottság biztosít engem afelől, hogy nem habozik majd szabásértési eljárások elindítására van olyan tagállamok esetében, amik megsértik a jelenlegi irányelvet, ne kelljen mindig a Strasburgi Bírósághoz fordulni, ö, olyan esetekben, amelyek nyilvánvalóan szemetszúróan hibásak, mint például a magas díjak, amelyekről beszéltem. Én egy feltasszony. Azt hiszem, hogy a kollega hátul, a hátsó sorban előbb kért szót. Pin. Eh, ja, voorzitter, dank u wel. Uh, voorzitter, geen enkele lidstaat heeft gestemd. Elnök úr, egy tagállam sem mondja azt, hogy nem elegendő a bevándorlók száma. Ha a zöld könyvet olvassuk, akkor azt látjuk, hogy az intézkedéseket a saját hagyományok és eljárási szabályzatok alapján eltérően alkalmazzák az egyes országokban, megfelelve a saját országuk követelményeinek és kívánalmainak. Hollandiában is így van ez. Olyan emberekről beszélünk, akik nem valószínű, hogy lehetőségeket találnak, vagy boldogságot találnak Hollandiában, Tehát az első kérdés az, hogy miért foglalkozunk ezzel a kérdéssel egyáltalán most. A másik pedig az, hogy miért nincs utalás az állampolgáraink érdekeire. Nem kérdezik meg az ő véleményüket, a bizottságtól is azt hallottuk, hogy minden érdekelt féltől akarnak információt kapni, visszajelzést kapni, de úgy tűnik, hogy ez mégsem így van. Nincs utalás arra sem, hogy hogy megpróbálunk fellépni azokkal az útvonalakkal szemben, amelyek, amelyek a, a migráció hagyományos útvonalai. Miért nem foglalkoznak a bevándorlás negatív hatásaival ebben az anyagban? Túlnépesedés, környezetvédelmi hatások, az elidegenedés, gazdasági problémák, a szociális arrendszerek problémái, adózási kérdések. Amit pedig De Jong úr mondott, arra azt reagálnám, hogy a családi élethez való jog az nem feltétlenül azt jelenti, hogy a mi tagállamunkban kell azt a családi életet élni. Élhetnek ezek családi életet a származás szerinti országukban is. Köszönöm. Tavares úr, köszönöm szépen, elnök úr. Egy konkrét kérdésem volna azon utalásokkal kapcsolatban, amelyeket a bizottságtól hallhattunk, és egyes kollégák részéről is. Említették ugye az érdekházasságokat, illetve a csalásokat. Ez egy olyan téma, amely a család egyesítése kapcsolatos vitákban gyakran felmerül, és úgymond bagatelizálja ennek a jelentőségét, hiszen itt ugye egy emberi jogról is szó van, ahogy azt többször hallhattuk. Szeretném tudni, hogy mennyiben tudhatjuk meg azt, hogy léteznek-e megbízható statisztikák erre vonatkozóan, illetve az érdekházasságok, a kényszerházasságok milyen méretet öltenek mert ez egy olyan realitás, egy olyan valóság, amely ugye létezik. Amit azonban nem tudok, hogy ez mennyiben elterjedt, hogy ez valóban annyira elterjedt-e, hogy ezáltal indokolhatjuk azt, hogy milyen aránytalanul nagy mértékben merül fel a nyilvános vitában. Például hazámban, Portugáliában a vegyes házasságok a portugálok, illetve a bevándorlók között nagyon jelentős mértékben nőttek az utóbbi években, teljesen érthető okokból kifolyólag, ugye a társadalom változott. Gyakran a bizottság dokumentumaiban, illetve egyéb hivatalos papírokban is ezt úgy említették, hogy integrálódott, beilleszkedett a bevándorló lakosság, tehát teljes mértékben jogszerű házasságokról volt itt szó. Ugyanakkor nagyon sokan úgy értékelték, hogy ezek adott esetben érdekházasságok lehettek, illetve csalás még akkor is, hogyha nem volt ez olyannyira elterjedt, de a politikai köznyelvben igenis elterjedt ez. Voltak egyéb esetek is, persze amikor nem vegyes házasságokról volt szó, a harmadik országbeli állampolgárok közti házasságok esetében. Például, hogyha egy megállapodás születik mondjuk egy ukrán vállalat, illetve egy kereskedelmi kamara között, hogy mondjuk egyik napról a másikra 150 munkavállalót küldenek, akkor itt nagy mértékben érkeznek munkavállalók az adott országba. Itt nem arról van szó, hogy külön-külön érkeznének a munkavállalók, hanem nagyobb tömegben. Tehát én nem feltétlenül állítom azt, hogy a csalás az tényleg csalás, nem akarom azt állítani, hogy itt tényleg kényszerházasságokról van szó, hanem azt szeretném megtudni, azt szeretném kérdezni, hogy ez a jelenség tényleg annyira elterjedt-e, és olyan nagy méreteket ölt, hogy a mi reakciónk tényleg ennyire aránytalan nem kell persze megkérdőjelezni más értékeket, amelyek felmesül, felmerülhetnek a családegyesítés vonatkozásában, mert tényleg az a célunk, hogy jól beilleszkedjenek a migránsok a társadalomba. Ez mindenkinek az érdeke, de gyakran szemet hunyunk a különböző fajta csalások felett, amelyek sokkal nagyobb kárt okoznak a társadalomban, és amelyek sokkal inkább reálisak. Tehát én azt szeretném tudni, hogy léteznek-e statisztikai adatok, hihető, szavahihető statisztikák, megbízható statisztikák erre vonatkozóan, amelyek indokolják a reakciónkat, mert máskülönben fennáll annak a veszélye, hogy esetleg a szélső jobboldalnak, illetve az idegen gyűlölőknek a kezére játszunk. Nem szabad egy negatív vitát folytatnunk a bevándorlással kapcsolatban. Nem szabad egy olyan nyelvezetet kidolgoznunk, amely nem felel meg a valóságnak, illetve amely nem arányos, hogyha a valóságot nézzük. Köszönöm. Um, yes, thank you. Köszönöm, elnök úr először is. Azt a kérdést visszhangoznám, amely kulcsfontosságú, és Wikström azt tette fel. Mi indította el ezt a vitát? És mi késztette a bizottságot arra, hogy elindítsa ezt a konzultációs folyamatot? Hisz ha a rendszer működik, ugye ha valami nem romlott el, ne javítgassuk. Ez az alapelv. Ám mindannyian tudjuk, és a mostani vitából is kiderült, hogy nem a családegyesítésről szól ez a vita, hanem általában a bevándorlásról. Ez teljesen nyilvánvaló. Úgyhogy azt javasolnám az Európai Bizottságnak, hogy rendkívül körültekintő legyen a szakpolitika kialakításakor, és ne hozzon intézkedéseket, ha csak nem feltétlenül szükségesek. Egyetértek de a De Jong úr által mondottakkal, és még hozzá is tenném, hogy én is, mint önök közül gondolom sokan, nagyon sok állampolgári levelet kapunk, akik nagyon, állampolgárt nagyon nehéz helyzetben találják magukat. Találkoztak valakivel, beleszerettek, sokszor a gyermekük is lett, és a végén egyszerűen lehetetlen számukra, hogy, hogy rendes családi életet éljenek. Nem tudom, hogy más országban is ez a helyzet, ám hazámban feltétlenül probléma ez. Úgyhogy a dolognak ezt a részét is meg kell vizsgáljuk és van egyfajta láthatatlan árama is ennek a vitának, mert hogyha egy, Egyesült Államokbeli polgárokkal lenne, csak ról lenne szó, tehát ha a családegyesítés mondjuk amerikai állampolgárokkal lenne a vitatárgya, akkor nem lenne itt semmi gond szerintem, és van itt egy, egy rejtett vetülete a dolognak. A Wilders párt képviselője kulturális elidegenedésről beszélt, ha jól fordítom le a holland szavakat. Hát ezt, ezt a maga pártját hallgatva bizony ezt hallom. Azt mondják, hogy ezek az emberek a társadalom ter- tehertételei. Hát kérdés, hogy mi a helyzet az alapjogi emberjogokkal? Alapjog, hogy, hogy valaki családot alapítson. Mondjuk ki, például, ha az Egyesült Államok mondjuk száz évvel ezelőtt ugyanilyen hozzáállással állt volna hozzá, mint most Európa a dolgokhoz, akkor most nem az a szuperhatalom volna az USA, mint a mi. Európa szerintem figyelemmel kell legyen erre a tényre is. Köszönöm, Bronszúri úr a szó. Thank you. Uh, the whole green paper... Köszönöm. Az egész zöld könyv az, uh, az Európába irányuló bevándorlás és a családtól való elkülönülés az egy olyan dolog, ami a harmadik világban történik, és Európának kell megoldani ezt a problémát. Nos, ez nem csak úgy magától történet, hanem azért történt, mert ilyen döntést hoztak, hogy a család egy része elvándorol. Ennek pedig vannak következményei, és ezekkel a következményekkel számolni kell. Amikor Európa tagállamai megengedik harmadik világból származó származók számára, hogy betelepedjenek Európába, akkor az a döntés egy emberre vonatkozik, de úgy tűnik, hogy van egy bújtatott döntés is, hogy aztán jöhet az egész pereputy. A család Állítólag a családegyesítés csak a harmada az összes legális bevándorlásnak, mások szerint a fele, de ez nem veszi figyelembe a később születendő gyermekek számát. Gyakran mondják, hogy a harmadik országból származó bevándorlás, vagy a harmadik világból való bevándorlás pótolja majd azt az emberhiányt, eh, amely keletkezik az Egyesült, az európai eh, tagállamokban a, a kevés eh, születés miatt, gyerekszületés miatt. De sajnálatos módon ezek a harmadik világbeli emberek, amikor Európába érkeznek, hozzák magukkal a harmadik világot is. Én Összességében támogatom a családegyesítést, de ennek legjobb módját úgy képzelem el, hogyha befejezte az itteni munkát a bevándorló, akkor hazamegy, és ott egyesül a családjával. A ami a bevándorlást illeti, úgy tűnik, hogy a végkövetkeztetés előbb születik meg, mint hogy a kérdést fölteszik. Több bevándorlót akarnak. Nem csak több bevándorlót akarnak, hanem gyarmatosítatni akarják a bevándorlókkal az egyes európai tagállamokat. Köszönöm. Lambert asszony következik zöldek. Köszönöm, elnök úr. A bizottság, amikor elkezdte ezt a vitát, akkor a hatályt is egyértelműen meghatározta, hogy milyen hatája lesz ugye a zöld könyvnek a hatályos irányelv vonatkozásában. Ha itt ugye most az irányelvet nézzük, és nem általánosságban a bevándorlás kérdését, ugye van más alkalom, amikor azt tesszük, vannak más bizottsági közlemények, amelyek arra vonatkoznak, vannak előttünk levő intézkedések, az embereket ugye aggasztják a bevándorlási útvonalak, Számos alkalommal ezt megvitattuk, de amiről itt szó van, az a család egyesítés, nem a családok visszatelepítése. És amit itt tanulmányozzuk, az azt, tanulmányozunk, az azt, hogy a bevándorlók családegyesítésével mi történik. Itt arról van szó, azt nézzük, hogy egyelő mm, alapon kezeljük-e az embereket, úgy kezeljük-e őket, mint amikor azt szeretnénk, hogy mi külföldön élünk, és azt szeretnénk, hogy a családunk velünk jöjjön. A, nem a 12 év alatti, hanem a 18 év alatti gyermekekről van szó. Ugye itt egy konzultáció előtt állunk, amely még folyamatban van, Éppen ezért úgy vélem, hogy ez egy nagyon értékes alkalom most arra, hogy a tagállamok amelyek aggályosan tekintenek számos kérdésekre, hogy ezeket kifejtsék. És ezt támaszuk alá adatokkal is. Gyakran azt tapasztaljuk ugye a tagállamokban, nem csak az ilyen vitáknál, hanem más viták kapcsán is, hogy a költségekről, a nyomásról beszélünk, de amikor adatokat kérünk, vagy számokat, hogy alátámasszák ezeket, akkor egész egyszerűen hiányoznak a konkrét adatok. Tehát a konzultáció eh, nagyon jó alkalom a tagállamok számára és mások számára is, akiknek ez aggályos, hogy biztosítsuk azt, hogy a polgárok is részt vegyenek ebben a vitában, is, mindannyian gondoskodhassunk arról, hogy megjelenik az interneten, sajtóközleményeket adjunk ki, hiszen nekünk is lehetőségünk hírik így arra, hogy a nyilvánosságot bevonjuk ebbe a vitába. Ha a képviselők ezt akarják, ugye látszik, hogy egyes képviselőknek ez szívügyük, a különböző frakciókból ami az elhangzott kérdéseket illeti ugye a beilleszkedéssel kapcsolatban, az integrációval kapcsolatban, a képesítésekről szóló irányelvnél láthattuk, hogy a tagállamok ezt a saját hatáskörükben akarják tartani, az integrációs intézkedéseket is. Ugye kértük, hogy biztosítsák a nyelvi tanfolyamokhoz való hozzáférést, azon konkrét csoportokra, amelyekről itt szó van, illetve akik védelmi intézkedések hatája alatt állnak, akik védelemmel részesülnek. Itt um, egy elég partalan vita folyik uh, a tagállamokkal az integráció kérdésében. Most meg kell néznünk, hogy melyek az intézkedések, uh, milyen finanszírozás áll rendelkezésre, és hogyan kerül ez felhasználásra pozitívan. Ez egy uh, kétirányú folyamat, ugye mindig azt mondjuk, hogy a az mm, integráció egy ilyen folyamat, tehát ebből kell kiindulnunk. Egyéb dolgok is elhangzottak a vitában. Említették többen, hogy a, hogy a család, családot hogy ítélik meg, mm, meglep, hogy egyesek eh, hogyan nyilatkoztak a családról. A család ugye a társadalom része, különböző módon lehet ezt eh, értelmezni. Eh, tudjuk, hogy ez egy vitáspont de úgy tűnik számomra, hogy eléggé bizarr az, ahogyan az Európai Unió azt nyilatkozza, hogy a család egyesítés olyas valami, ami ö, egyes országok szempontjából ugye összefügg a vallással, vagy a bőrszínnel, vagy egyéb kérdésekkel. Itt emberi jogról van szó, már pedig ha emberi jogról van szó, akkor ez teljesen függetlenül vonatkozik mindenkire. A stabilitásról is beszélünk itt, és arról, hogy ez egy beruházása jövőnkbe globális szinten. Ezek után nem igen lehet ez bármit hozzátenni. Itt nem egy általános migrációval, bevándorlással kapcsolatos vita, hanem itt a családegyesítésről van szó, és érdeklődéssel várom a konzultáció eredményét, mert minden bizonyal több adatra van még szükségünk és meg kell néznünk, hogy milyen változásokra van szükség, milyen egyéb kiegészítő intézkedésekre van szükség, hogy jobban lehessen végrehajtani magát az irányelvet. Köszönöm, köszönöm Lambert asszony, és köszönöm a képviselőknek is, akik részt vettek ebben a vitában, a bizottság által ismertetett zöld könyvről szóló vitában. Most pedig zárásképpen meghallgatjuk a bizottság képviselőinek reakcióját. Schmidt asszony. Thank you very much. Thank you. Köszönöm mindenkinek, aki hozzászólt a témához. Megpróbálok most reagálni néhány kérdésre, például az időzítéssel kapcsolatban tettek fel egy kérdést. Nincsen felülvizsgálati záradék, tehát ilyesmi nem kötelez bennünket arra, hogy egy ilyen zöld könyvet kihozzunk. Jogi kötelezettségünk volt egy végrehajtási jelentés, ezt 2008-ban tettük meg. Ugyanakkor ez rámutatott arra, hogy vannak problémák az irányelvvel, és 2008-ban, amikor a jelentés megszületett, akkor egy konzultációs anyag szükségességéről is megbizonyosodtunk. Nyilván egy nagyon érzékeny kérdésről van szó, hogy Intfelt asszony is mondta, és ehm, ezért oda kell figyelni annak a e, fogadtatására is. Miért 2011-ben született meg ez a zöld könyv? Nos, e, tényleg van egy politikai vita, nyilvános vita e, erről a témáról az egyes tagállamokban, és felmerült az irányelv módosításának szükségessége. Ezért is gondoltuk úgy, hogy egy ilyen nyilvános vita révén megpróbáljuk azonosítani a problémákat, és elmondani, hogy miről is van szó. Beszéltünk a névházasságokról, csalásról, a csalási lehetőségekről, és felmerült az igény arra, hogy építsünk be ellenőrzési mechanizmusokat, stb. De az a kérdés, hogy milyen mértékben élnek vissza a szabályokkal, mennyi az ilyen névházasság, ezt nagyon nehéz megmondani. Ezért is kérünk több tagállamot több információt a tagállamoktól erre vonatkozóan. Az Európai Bevándorlási Hálózat a családegyesítésről éppen most készít egy jelentést, és reméljük, hogy az év során ezt megkapjuk mi is, elkészül ez a tanulmány. Tehát arról van szó, hogy mik a problémák Európai Uniós szinten, milyen módon fogjuk lezárni ezt a konzultációs folyamatot, útmutatással, módosít, ez még nem dőlt el. A beilleszkedési intézkedések fontosságáról is szó esett itt. 2011. júliusában mi magunk is kiadtunk egy anyagot ezzel kapcsolatban, illetve egy olyan pénzalap született meg, amely támogatja a tagállamokat különböző képzési lehetőségeket támogat, illetve a nyelvtanulás támogatása is fontos eh, a beilleszkedés szempontjából. Felmerült a lakhatás kérdése is. Eh, természetesen megpróbáltunk kitérni a lehető legtöbb kérdésre. Eh, ha vannak még olyan dolgok, amelyeket önök fontosnak tartanak, akkor hajlandóak vagyunk ezekkel is foglalkozni. Más más fórumokról is hallottunk már eh, olyan dolgokról, amelyek szerintük hiányoznak eh, a az anyagból. Eh, az Európai Bíróság ítélet az nagyon friss, erre még nem tudtunk reagálni a zöld könyvben. Remélem ezzel válaszoltam a legtöbb kérdésre. Köszönöm. Köszönöm. A Lébeszek Bizottság nyomon követi ezt a kérdést, ennek alakulását. A koordinátorok úgy döntöttek, hogy szóbeli kérdést fogalmaznak meg. Lesz még erre idő, és lesz még erről eszmecsere. Látom, hogy jelentkezik. Még a bizottság válaszol. Igen. Válaszolt a kérdésemre hogy vajon olyan elterjedtek-e ezek a visszéléses eh, házasságok, hogy indokolta teszik ezt a vitét. A válasza, ha jól értettem, az volt, hogy folyik vizsgálat a visszaéléses házasságokkal kapcsolatban, de nem tudjuk, mennyire elterjedtek ezek. Tudom, hogy vannak vizsgálatok, például a hazámban ezek, és ezek a vizsgálatok nagyon sok visszaélést jelentenek. Rendőrök mennek a, a, az emberek lakásába, belenéznek a szekrényükbe, megnézik a, a családi fotóikat, hol nyaraltak, kémkednek az emberek magánélete után, hogy megállapítsák, hogy a házasság valóságos-e, vagy visszaélésszerű. Én azt mondom, hogy ez a fajta csalás nem feltétlenül teszi indokolta ezt a vizsgálatot, amely, amely nem csak a visszaélést jelent, hanem a, a tényleges házasságokra is nyomást gyakorol. Tehát sok esetben mondjuk egy, egy, egy, egy áll vállalat révén több száz bevándorlat be lehet hozni a, a, a, az államba, ami a visszaélésnek sokkal hatékonyabb módja, mint az, az állházasság. Tehát hát összefoglalva, ha nem ismerjük a számokat, ha nem tudjuk, hogy voltak éppen milyen mértékű a csalások aránya a házasságok körében, akkor miért beszélünk egyáltalán róla? És miért vizsgáljuk annak lehetőségét, hogy nyomást gyakorlunk egy olyan jelenségre, ami 99 ban valóságos házasságokból áll? Tehát vizsgáljuk meg, hogy milyen mértékű a csalások aránya házasságok körében. Ez a kérdés. Az, hogy e- ebben vizsgálat folyik, az nem jelenti azt, hogy van ilyen, e, vissza, ilyen súlyosak a visszaélések. Elnök, hát ebből is látszik, hogy vannak arra, hogy tovább figyeljük-e kérdés alakulását, tovább vizsgáljuk. Szóbeli kérdéssel fogunk élni valószínűleg a zöld könyv ügyében, talán még januárban. A, e, a Tavares úr által feltett kérdésre talán reflektálna mit az, hogy most itt, röviden? Uh, Köszönöm, nagyon nehéz erre reflektálni. Ezért próbáltam kifejteni, hogy jelenleg nincsenek adataink. Nagyon nehéz megmondani, hogy, súlyos problémát jelentenek-e a visszaélések és az álházasságok. Tehát valahonnan be kell szereznünk ezt az információt, ám egyelőre nem tudtuk beszerezni. Ezért kell kérdésként, sőt két kérdésként eh, megfogalmazni ezt az igényt, hogy több tagállami adatra van szükség, meg civil szervezetektől is be kell szerezzük. Épp ezért indult el a European Migration eh, Network eh, tanulmánya, hogy feltérgépezzük, mi is a helyzet valójában ezzel a jelenséggel kapcsolatban. Elnök, menjünk tovább. 9-es napi rendi pont a következő fél órában az európai bűnözése szembeni biztonságra vonatkozó európai statisztikákról fogunk beszélgetni. Kirkhope kollégánk a jelentéstevő a vonatkozó szabályozás tárgyában adatgyűjtés kérdésében a tagállamokban lefolytatott vizsgálatok, illetve adatgyűjtés tekintetében. Először a bizottság kapszott. Kérem, hogy csendben hagyják el a termet, ha elmennek igyekezzünk segíteni a munkát, és haladjunk a napi rendnek megfelelően. Let's try to keep silence while... Csendesen. Hagyjuk el a termet, ha elhagyjuk. Az Európai Bizottság magyarázattal a javaslatát illetően, ezt talán a tanács is kommentálja majd, ám az eszmecsere megindítása előtt először Kirkhope urat hallgatjuk meg. Köszönöm, elnök úr. Statisztikai szempontból kicsit kisebb a súlyú, mint 5-10 perccel ezelőtt. Nem vagyunk olyan számosan, de remélem, hogy az, aki itt van, azért érdekesnek találja majd ezt a témát. Nagyon rövidre fogom bevezetőmet, mert egy eleve nagyon sűrű a napirendünk ma, és ez a jelentés nagyon korai szakaszában tart. Tehát itt még várjuk a, a hozzászólásokat. A jelentés célja nem más, mint hogy valamilyen egyfajta közös keretet állítson fel az európai statisztikák beszerzésére, a bűncselekmények elleni védelem tárgyában, és normal, standardeket állítson fel, minőségi kritériumok és normák tekintetében az adatok átadását és begyűjtését illetően a bűncselekmények elleni harcban, illetve attól való védelem tekintetében. Ez a háztartásokra vonatkozó adatgyűjtést módszertanát jelenteni, amely egy átfogó, egységes statisztikai alapot teremten Európa számára. A tagállamok kell beszerezzék ezen adatokat. Jelen pillanatban a tagállami nemzeti minták, adatgyűjtési minták alapján járnak el, a tagállami gyakorlatoknak megfelelő interjúkat lefolytatva. Jelenleg a statisztika tehát meglehetősen informális alapon kerül begyűjtésre a tagállamokban, az elmúlt években így is adták ki ezeket a tagállamok, ezeket az adatokat. Míg az Európai Unió, mint jól tudjuk, 27 egymástól különböző jogrendszer együttműködését jelenti, amely nem mindig teszi egyszerűvé ezen komparatív adatok beszerzését és egymással összehasonlítását. Nagyon nehéz ezek alapján pedig döntéseket ö, meghozni. Az a terv, hogy 2013-ra az Európai Unió egy EU szintű ö, adatgyűjtést hajtson végre a bűncselekmények áldozataival és általában a biztonság érzettel kapcsolatban. Nem rejtem végig alá, hogy vannak gondok ezzel a tervvel kapcsolatban. Hadd említsem meg például azt, hogy kevés a pénz mindenre, 12 millió euró összesen. Tehát van itt egy költségvetésbeli kérdés és amit meg kell vitassunk e projekt kapcsán, és nyilvánvaló kérdések adódnak. Például, hogy olyan szükségesek-e vagy sem ezen intézkedések, Vajon ez hozzá hozzáadott értéket a jelenleg a tagállamokban folyó munkát megerősíti-e mindez? És azt is mérlegelnünk kell, hogy még egy standardizált adatgyűjtési módszertan mentén is tekintetbe véve a tagállamok különféle joggyakorlatát és, és a, a VTK különbözőségét, vajon például, hogy mit, te, mit tekintenek súlyos bűncselekménynek, az változik tagállamról tagállamra, meg hogy a kormányok milyen rangsorba állítják az elleni harcot. Például a biciklópás egyes tagállamokban komoly ügy, komoly bűncselekmény, még más tagállamokban vannak ennél súlyosabb bűncselekmények is, hogy így mondjam. Tehát a, ez egy szubjektív ügy, statisztikák attól is függenek, hogy az állampolgárok eh, hogyan értékelnek bűncselekményeket szubjektív módon. Nagy-Britanniában évek óta folyik ilyen adatgyűjtés, és a politikusok mindig amellett érvelnek, hogy a bűncselekményekkel kapcsolatos hozzáállásos és azokkal kapcsolatos érzetek, érzelmek nagyon különböznek a tényszerű statisztikáktól. Az embereknek van egy benyomása a bűncselekménnyel kapcsolatban, és amikor a bűncselekmények elleni a harcot tervezzük, a kérdés az, hogyan lehet ezeket a bűncselekményeket el, ellen fellépni, a tényszerű adatokra kell támaszkodni. Ez bizony sokszor nagyon különbözik az állampolgárok érzetétől. Érdekes vizsgálatról van szó, rendkívül fontos, hogy figyelembe vegyük az állampolgárok benyomásait, érzeteit, és érdeklődve várom képviselőtársaim hozzászólását. Én azt tervezem, hogy egy árnyék előadói ülés szervezek, a remélem együtt tudok majd működni az árnyék előadókkal, nem csak az általam most említett alapkérdéseket taglalva, hanem a részleteket is megbeszélve, hol lehetünk pragmatikusak, hol tudunk előrelépni, egy olyan eredményt elérve, amely a mi érdekünket és legfőképpen az általunk képviselt állampolgárok érdekét szolgálja. Köszönöm, Kirkök úr, most pedig a bizottságé a szó. Jean-Louis Merci úré a szó. Okay. No. Uh, thank you, Mr. Chairman. My name is Jeffrey Thomas. I'm replacing my colleague, Mr. Merci. Jeffrey Thomas vagyok, Merci úr helyett jöttem, akinek a hangja ment el. Önt is üdvözöljük. Nos, szeretném eh, megköszönni a lehetőséget, hogy eh, beszámolhatok ennek a javaslatnak a természetéről. Mint ahogy önök is tudják, a nagyon komoly a bűncselekményi áldozatok száma és a bűncselekmények száma. A tagállamok erről nyilván statisztikát gyűjtenek már nagyon régóta, egyes esetekben évszázadok óta léteznek bűnügyi statisztikák. Európában azonban, eh, és ezt sokszor elismertük, nem állnak rendelkezésre összehasonlító adatok. 2005-ben a hágai programban fogalmazódott meg először, először egy ilyen igény, és abban a programban az Európai Bizottságot felkérték a tagállamok arra, hogy készítsen statisztikákat, amelyek alapján átfogó képet lehet összehasonlítható módon kapni az Európai Unióban lezajló bűnözési folyamatokról. Amióta ez beindult, az európai statisztikai rendszerek hálózata az Eurostat segítségével, eh, az, e- tehát a, a Nemzeti Statisztikai Hivatalok az Európai Statisztikai Hivatal eh, részvételével és segítségével összegyűjtik a, eh, az adatokat, bírói adatokat, bírósági adatokat, börtönadatokat, rendőrségi adatokat, E, ugyanakkor, ahogy Körphop is úr is mondta, sajnálatos módon az összehasonlíthatóság szempontjából még vannak gondok. Önök is e, ismerik, hogy eltérőek a e, tényállások, például eltérőek a büntetések és büntetési tételek is. Az Európai Bizottság megpróbált komoly módszertani munkát végezni annak érdekében, hogy a létező adatok, a, a rendelkezésre álló adatok összehasonlíthatóak legyenek. 2010-ben a Stockholmi programban e, még mindig azt mondták a tagállamok, hogy nagyon nehéz valós képet e, kapni az európai bűnözési folyamatokról. Tehát e, az administratív információk felhasználhatósága ebből a szempontból rendkívül korlátozott. A rendelkezésünkre álló információ az áldozatokkal kapcsolatban nagyon kevés adatot tartalmaz. A tettesekről tudunk, a bűncselekményekről tudunk, az áldozatokról sokkal kevesebbet eh, tudunk. Holott az áldozatok szerepe egyre fontosabbá játszik, illetve az áldoz, eh, egyre fontosabb szerepet játszik, eh, az áldozatvédelem egyre fontosabb áldozatvédelmi, vagy bűnügyi, vagy biztonsági felmérések készülnek a tagállamokban. Ezek a felmérések általában interjúkat tartalmaznak, illetve azokból állnak össze, felkeresik az embereket, és megkérdezik tőlük, hogy váltak-e áldozatává bűncselekménynek, és hogy írják le, hogy minden bűncselekmény áldozatává váltak. Egyébként ez alkalmas arra, hogy a rendőrségen soha nem jelentett bűncselekmények arányára, számára kapcsolódó, arányához kapcsolódó becsléseket is tegyenek. Tíz tagállam köztük Nagy-Britannia, Franciaország, Németország, Svédország, Finnország, Hollandia is készítenek ilyen adatokat, míg külföldön, illetve az EU-n kívül Kanada, Egyesült Államok és Ausztrália is készít ilyen felméréseket. Megpróbáltuk már a múltban is össze mérni ezeket a felméréseket, ugyanakkor a gyakorlat azt mutatja, hogy ha a felmérés elkészítésekor nem ez volt az egyik szempont, hogy ez összehasonlítható legyen más felmérésekkel, más tagállamok felméréseivel, akkor az valóban nagyon kevésbé eh, összehasonlítható. Lehet, hogy az eltérések látszólag kicsik, de eh, mégis összehasonlíthatatlanná teszik eh, az adatokat. Tehát a felmérések előkészítésének pillanatától kezdve arra is oda kellene figyelni, hogy később azok összehasonlíthatóak legyenek, mert ha nem ez történik, akkor később nem lesznek összehasonlíthatóak összehasonlíthatóak. E, felmerült a lehetősége, hogy a nemzeti e, felmérések mintájára európai felmérést is készítsünk. Már öt éve zajlanak ezzel kapcsolatban konzultációs folyamatok. Az európai tagállamok e, igazságügyminisztériumai, belügyminisztériumai kiadták a, ezt a témát egy szakértői csoportnak, amely az Európai Bizottság keretében működik, illetve vezetésével működik. Az amerikai 2010-es kézikönyvet vesszük alapul. Ezt a modellt egyébként kísérleti projektekben már sikerült tesztelnünk 16 tagállamban EU támogatással. A központi statisztikai hivatalok főnökei tavaly szintén részt vettek egy konzultáción, és engedélyezték ezt a munkát. Ez nagyon fontos, mert a Nemzeti Statisztikai Hivatalokra hárul majd az a feladat, hogy ezt a felmérést elvégezzék az Európai Bizottság statisztikai szolgálatának szerepe koordinációs szerep elsősorban, az adatbefogadás az Eurostat dolga, illetve majd később határidőn belüli közzététele ezeknek az adatoknak, illetve az eredményeknek. 2013-ban kell a felmérést elvégezni, 2014-ben dolgozzák fel az adatokat, és 2015-ben jelenik meg. Mikroadatokból, anonim mikroadatokból fognak dolgozni, betartják a különböző adatvédelmi szabályokat, nevezetesen a 223 per 2009-es rendeletben foglaltakat nagy figyelmet fordítunk arra, hogy megfelelő pénzek álljanak rendelkezésre. A statisztikai hivatalokat felkértük, hogy becsüljék meg a költségigényt, figyelembe véve a mintanagyságot, amely szerepel a, az előírásokban. A költség kb. 12 millió euró lesz. A rendelet szerint ennek 90%-át az EU fogja fizetni, és ezen túlmenően a 2012-es költségvetés már eleve feltételezi ennek a rendeletnek az elfogadását, és külön pénzeket telepít a nemzeti statisztikai fel, hivatalok felé. Kétharmada a tagállamoknak jelenleg nem végez még ilyen felméréseket. Az ő számukra ez a felmérés lehetővé teszi, hogy áldozat felmérési adatokhoz jussanak a saját maguktól ugyanis valószínűtlen, hogy a tagállamok a jelenlegi gazdasági körülmények között EU-s támogatás nélkül ilyen felméréseket most be tudnának indítani, ki tudnának dolgozni. Az Európai Bizottság részvétele biztosítja azt is, hogy összehasonlíthatóak lesznek az, az, az adatok azokban a tagállamokban, ahol már létezik ilyen nemzeti felmérés, ott a hozzáadott érték az, az összehasonlíthatóság lesz, ennek bizonyos többletköltségei lesznek. Azért, hogy ez a többletköltség minimalizálható legyen, és a közös modellhez tudják igazítani a jelenlegi módszereket, ezért maga a rendelet is rendkívül rugalmas lesz. Például nyitva hagyjuk azt, hogy személyes interjúk, telefonos interjúk eh, során kerül sor az adatfelvételre, vagy valamilyen más módon. A javaslat tehát eh, eléggé világos. A tagállamok statisztikai szakértője részt vettek a kidolgozásában, és figyelembe vették a tagállamokban tapasztalható legjobb gyakorlatot. Megpróbáljuk tehát a, az áldozatok helyzetét felmérni a európai szinten, ezzel releváns információt adunk a politikusok és a közvélemény számára is. Reméljük az Európai Parlament támogatni fogja ezt az erőfeszítést. Köszönjük szépen a bizottság képviselőinek, Thomas úrnak ezt a betekintést, most pedig áttérünk a tanácsra. Jens Anton Jagger Larsen a tanács képviseletében nincs itt a teremben, akkor meghallgatjuk a képviselőket, azok, akik hozzá szeretnének szólni ez a vitához. Alfánó asszony. Köszönöm szépen. Annak kapcsán, amit a bizottság képviselője elmondott, ezzel kapcsolatban szeretnék szólni. Úgy említette, hogy keveset tudunk az áldozatokról, a bűncselekmények áldozatairól. Nem tudunk eleget róluk azért, mert nem bíznak az intézményekben. És az is lehet, hogy a polgárokkal kapcsolatban kevés a vizsgálat. Én arra számítottam, hogy igazából többet tudunk meg. Arra számítottam, hogy egy kísérletet tesznek arra, hogy egységes statisztikai adatokat gyűjtsenek össze a tagállamokban a rendőrségi hatóságoktól, hiszen itt gyakorlatilag 12 millió euróról van szó, amelynek ugye 90% az EU költségvetéséből származik. Azt gondoltam tehát, hogy egy európai büntetőjogi térség, ha létrejön, akkor a statisztikai adatokat is ezen a területen harmonizáljuk, azon statisztikai adatokat, amelyeket a tagállamok gyűjtenek össze. Érdekes lenne ez, és szeretném tudni a bizottságtól, hogy ugye jelen pillanatban ezért ilyen korlátozottak-e a statisztikai adatok, hiszen különbözőek a jogrendek. Ha ezt a felmérést végre akarjuk hajtani, akkor nem szabad elszalasztanunk ezt a lehetőséget meg kell tudnunk azt, hogy a polgárok hogyan vélekednek, a családok, a különböző bűnügyi szervezetekről, akár a mafiáról is. Nagyon kevés adattal rendelkezünk, nagy a lemaradásunk. Vannak ugyan adataink, de szeretném tudni, hogy mit teszünk, hogyan fogunk nyomást gyakorolni a tagállamokra, hogy összegyűjtsék a vonatkozó adatokat. Én úgy gondolom, hogy egy sokkal határozottabb fellépésre van szükségünk, ami ösztönzi majd az áldozatokat is, hogy több információt szolgáltassanak. Olaszországban én vagyok a maffia áldozatok hozzátartozóinak, hozzátartozói szervezetének elnöke, és állíthatom, hogy a bizalom hiánya gyakran azzal függ össze, hogy nincs kellő információszolgáltatás. Köszönöm, Marinescu úr. Köszönöm. Néhány kérdéssel élnék a bizottságnak címezve. Biztos vagyok abban, hogy a válaszok, az áldozatok válaszai személyes jellegűek kellene legyenek a felmérés során. A bizottság hogyan látja ennek hitelességét? Önök szerint mennyi lesznek hitelesek ezek a statisztikák, amelyek ezekből az interjúkból származnak? Hiszen olyan személyekkel való interjúból származnak az adatok, akik sok esetben nem voltak áldozatai bűncselekményeknek. Nem teljesen megbízhatóak tehát ezek az adatok. Mi a végső célja ennek az egész intézkedésnek? Mire kívánja használni a bizottság ezeket az adatokat? Milyen szakpolitikák, milyen irányok érdekében szeretnék felállítani ezt a közös adatbázist? Aztán, hogy a, a rendőrség tevékenységének minősége, meg a bíróság működésének minősége lehet esetleg cél, ha nem ez, akkor mire kellnek ezek az adatok? Az Eurostat ö, gyűjt információt a bejelentett bűncselekmények ügyében a tagállami rendőrségek és egyéb ö, intézmények adatai alapján. Miért kell ezt kiegészíteni? Ha pedig olyan adatokat gyűjtünk, amelyek be nem jelentett bűncselekményekről szólnak, akkor nagyon fontos, hogy tudjuk, nem használják ezeket más adatokra, mint konkrétan tisztán statisztikai célokra. Aztán még egy utolsó kérdés. Miért fontos a válaszadók személyazonosságának megadása? Köszönöm, most de Jonge úr a szó. Köszönöm, elnök úr. Általában véve, és ezt kifejtette Kirkhope úr is, az megbízható adatok gyűjtésének célja az európai bűncselekmények tekintetében nagyon dicséretes cél és tevékenység. Mindemellett azonban úgy gondolom, hogy a fő oka, és ezt jelentésemben, amelyet a, bűn, a BTK-ról írtam, kifejtettem, az kell legyen, hogy felmérjük, vajon kell-e tenni valamit Európai Unió szinten a BTK-k harmonizációja területén, vagy más területeken, vagy a tagállamokra hagyhatjuk a cselekvéseket. Fontos tehát ehhez tudnunk, hogy bizonyos fajta bűncselekmények ténylegesen jelentenek -e Európai Unió színű problémát, vagy sem. Ebben a tekintetben a bűncselekmény típusa kiválasztása teljesen más. Itt inkább a, a, a közbiztonsággal kapcsolatos érzetek felmérésről szól, hogy állampolgár mit érez a, a közbiztonság fontos elemének. Ennek alapján állt fel ez a kérdőív. Kérdésem azonban az, hogy Európa mit tehet, mit, mit tud csinálni ilyen típusú információk, adatokkal? Mert ennek alapján ugye nem, nem az a cél, hogy a biciklilopás harmonizált jogi definíciója szülessen meg, és nem is fog megszületni. Úgyhogy például ezzel a bűncselekménnyel kapcsolatban furcsa adatot gyűjteni. Aztán a bűncselekmények definícióját késznek tekintjük, ám hogyha például a korrupcióról, megvesztegetésről szóló vitákra tekintünk ebben a szakbizottságban, akkor látnunk kell, hogy például a megvesztegetés egy nagyon összetett jelenség, nem lehet egyszerűen definiálni, és hogyha a kérdőívetre válaszolók sem egyforma képpen definiálják ezt. Úgyhogy például az a kérdés valakinek, vagy felszik, hogy önnek van-e fegyvere, lőfegyvere? És ha igen, akkor mi az oka? Miért tart lőfegyvert? Ha ezt a kérdést hiszik fel valakinek, az a személy, akinek van fegyvere, de tudja, hogy ez illegális, de mégis van fegyvere, mert fél a betörőktől, bizonyal nem fog választ adni, vagy helytálló választ adni. Úgyhogy az egész megbízhatatlaná válik az egész ö, módszer. Aztán a fizikai támadásoktól való félelem. Tudjuk, hogy teljesen másképp értékelik, érzékelik az emberek a valóságot, mint ahogy arról az adatok szólnak. A hatóságok igyekeznek a közbiztonság érzetét növelni, úgyhogy itt is nagyon szubjektív válaszok lesznek majd erre a kérdőívre, ami nem biztos, hogy megbízható. Aztán az adatvédelmi aspektusokat vizsgálva, az Európai Adatvédelmi Felügyelet véleményt formált erről a kérdésről. Szerintem nagyon fontos vélemény, ez nem akarom most ismertetni, de figyelembe kell vegyük, mert szemben azzal, amit a bizottság képviselője mondott, ezek nagyon, sok esetben nagyon kényes, nagyon személyes jellegű adatok, amelyeket itt begyűjtünk. Aztán van egy kérdésem még, lehet, hogy ez nem tudom, hogy Hollandiában a nyugat-fríz szigetcsoportot miért zárták ki a ö, kérdőívből. Hollandiában a statisztikában minden, a, minden régió, minden, az ország minden tartományra bevonjuk, vagy miért hagyták ki itt nyugat fríz, a fríz szigeteket? Pirker úr, mikrofont kérünk. The mic, please. The mic, would you approach it? Yes, thank you. Köszönöm. Egy általános észrevételem lenne. Fel kell tennünk ugye azt a kérdést, hogy az ilyenfajta statisztikák mennyiben szolgálják tényleg azt a célt, hogy fellépjünk a bűnözéssel szemben. Tehát mennyire, tudunk, mennyire tudjuk ezt megelőzni. Tudjuk, hogy ugye problematikus a kérdések feltétele, illetve ezek mennyiben összehasonlíthatóak, és felmerül az a probléma is, hogy a válaszadás csúszik, jelentős időt ölel fel, és mire meglesznek a statisztikai adatok, addigra a helyzet ugye már változhat. Ezt tudjuk a jelenlegi statisztikákból. Másodszorban pedig vitathatatlan, hogy a statisztikának csak akkor van értelme, hogyha összehasonlító adatok állnak rendelkezésre. Kérdés azonban ebben az összefüggésben, hogy egyáltalán megoldható-e ebben a kontextusban, amelyet ugye itt hallhatszunk, hogy összevethető adatokat gyűjtsünk össze, ezeket megkapjuk, és aztán egyáltalán van-e értelme egy ilyen statisztikát létrehozni, ha egy egyszer nem állnak rendelkezésre ilyen összehasonlítható adatok, ahogyan azt én egyébként feltételezem. Ami az első pontot illeti, úgy gondolom, hogy a bűncselekményeknél, amelyekre vonatkozik a felmérés, nem lehetséges Európa szerte összehasonlítható adatokat kapni. Timothy Kirkhope és mások is eh, utaltak erre, hogyan most ezt én is teszem. Vannak olyan bűncselekmények, amelyeket teljesen másképpen definiálnak a tagállamokban, éppen ezért ezek összehasonlítása nem eh, kivitelezhető. Éppen ezért a statisztika ebben a tekintetben értelmetlen, hiszen az ilyen adatokkal nem tudunk mit kezdeni. Az ilyen adatokkal, amelyeket a tagállamokból kapunk. És ebből következik az a kérdés is, hogy a költségek egy ilyen esetben, ugye a 12 millió euró, ez vajon indokolt-e? Ha olyan statisztikákat hozok létre, amelyek nagyon sok munkát igényelnek a tagállamokban, de aztán nem kapok elő adatokat, és ezeket nem tudom felhasználni a bűncselekmények megelőzése céljából, akkor kérdezem én, hogy ennek milyen többletértéke van, és azt is szeretném megkérdezni, hogy észszerűen használtuk-e fel ezen összegeket. Feltételezem, hogy ez a 12 millió, ha ebben az esetben ugye a Europol vagy a Eurojust rendelkezésére áll, akkor eh, az hasznosabb, mint hogyha ilyen statisztikákat hozunk létre, amelyekkel nem igen tudunk mit kezdeni. És hogyha megnézzük a kérdéseket, mint például, hogy az illető személy miért nem volt elégedett a rendőrség véleményével. Hát, hogyha ezt Európa szerte megkérdezzük, akkor kérdés, hogy mennyire kapunk Európa szerte összehasonlítható adatokat, vagy ha megnézzük azt, hogy milyen érzelmi következményei vannak az információt szolgáltató személyre nézve. Hogyan akarunk ilyesmit statisztikailag összevetni Európa szerte, hiszen Európa nagyon sok esetben hasznos és értelmes, amit támogatok is, de statisztikát létrehozni ilyen esetben, ilyen kérdésekből kiindulva, hát ezt abszolút helytelennek tartom, úgyhogy ezt ellenzem. Ellenzem azt, hogy továbbra is azon törjük a fejünket, hogy egy ilyen fajta statisztikát egyáltalán ki kell -e dolgoznunk. Yes, the proposed regulation igen, a tervezett rendelet eh, úgy tűnik eh, nem annyira a bűncselekményekkel foglalkozik, hanem eh, inkább a bűncselekményekről alkotott értékítélettel, sőt, abból is a relatív fajtával, és nem pedig a tényleges valósággal. Olyan, mintha az emberek bűncselekmény toleranciáját vizsgálnánk, nem pedig a bűncselekményeket. Ez egy politikusi felmérés, annak ideális, arról szól, hogy mi, minek nem örülnek az emberek, és nem pedig magával a problémával foglalkozik. Ez a politikusok érdekében áll, nem pedig az áldozatoké. Az egyik eh, probléma a felelősség eh, tisztázásának kérdése. Eh, nem vagyunk hajlandók foglalkozni azzal a statisztikával, hogy milyen népesség milyen, milyen népességcsoportok követik el a bűncselekményeket, vagy vannak bebörtönözve, mert úgy tűnik, hogy egyes népességcsoportok arányon felül, arányukon felül kerülnek börtönbe. Ezt most illik diszkriminációként értelmezni, holott van az a másik magyarázat is, hogy lehet, hogy egész egyszerűen azok a bizonyos népességcsoportok több bűncselekményt követnek el. Remélhetőleg majd kialakulnak az okokozati összefüggésekről az elméletek is, ha nem alakulnak ki, akkor nincs semmi értelme. A probléma a, egyébként a felméréssel az is, hogy a média is befolyásolja az embereket, a média pedig saját szempontjai szerint működik, és megpróbálja el tusolni a viselkedések okait, illetve a felelősség, büntetőjogi felelősség kérdését egyes esetekben köszönjük. Már lassan lejár az időnk, éppen ezért mindenkit arra kérünk, hogy gyorsan, illetve röviden beszéljen, röviden beszéljen, hogy Kirkopnak is legyen szó, Morvai asszony. Jogászként nagyon örülök annak, hogy lehetőség lesz az úgynevezett látens bűnözésnek a mérésére is az európai unióban vagyis azon bűncselekmények megismerésére amelyek a hivatalos bűnügyi statisztikákban nem szerepelnek mit lehet kezdeni ezekkel az adatokkal felmerült itt a vitában a beszélgetésben hát például azt lehet velük vizsgálni hogy a hatóságok teljestik e azt a kötelességüket hogy bűnfeldertést bűnmegelőzést végezzenek magyarországon ezzel kapcsolatban nagyon súlyos problémákról tudok beszámolni most voltam nemrég egy országjáráson több mint seventy települést látogattam meg és azt tapasztaltam hogy köze nincs a valóságban megvalósuló bűncselekményeknek a bűnügyi statisztikában megjelenő számokhoz a részben a terménylopások és egyéb vagyonelleni bűncselekmények részben a garázda jellegű bűncselekmények olyan hatalmas számúak ami európa közepén a xxi. században azt gondolnánk hogy teljesen elképzelhetetlen. miért maradnak látenciában ezek a cselekmények? azért mert egyrészt a sértettek az áldozatok meg vannak fenyegetve az elkövetők által akik közlik hogy elvágjuk a nyakatokat hogyha feljelentést mertek tenni itt most teljesen mindegy hogy kisebbséghez vagy nem kisebbséghez tartoznak ezek az elkövetők a lényeg az hogy a, nem tapasztalják meg az áldozatok hogy a hatóságok fellépnének ezek ellen a bűncselekmények e, ellen. és még egyszer tehát megfenyegetik az áldozatokat maga a rendőrség nem is vesz fel jegyzőkönyvet lebeszéli az áldozatot arról hogy feljelentést tegyen úgyse lesz meg az elkövető címszóval vagy pedig egyszerűen úgy álltja be hogy túl kis súlyúak azok a bűncselekmények amikről szó van és amelyek ugyanakkor a vidéki lakosságnak az alapvető megélhetéshez való jogát e, e, biztostják. tehát még egyszer mondom az, az államnak kötelessége fellépni a bűncselekményekkel szemben ezt a kötelességét például a magyar állam durván elhanyagolja szemben azzal amit önök gondolnak itt az európai unióban arról hogy milyen emberi jogi problémák foglalkoztatják a magyar lakosságot ez például egy olyan probléma ami nagyon foglalkoztatja ez az amivel önöknek itt az európai unióban esetleg foglalkozni kellene és segtséget adni. remélem hogy ma délután háromtól kezdődő ülésünkön amikor a, a magyar helyzet lesz a téma folytathatom az összehasonltást annak hogy mik a valós problémák és mik azok a problémák amiket önök ennek látnak. remélem hogy a szólásszabadság jegyében magyar emberi jogokkal foglalkozó jogászként lehetőségem lesz szólni délutáni vitában is. Köszönöm szépen. Thank you now. The commission, short turn. Röviden a bizottság akar-e reagálni az itt elhangzottakra? Ha nem, akkor Kirkhop úr, de... If, if you allow me, I would like to, to intervene on... Ha megengedik, akkor három dolog kapcsán szólnék, az összehasonlíthatóság, a szubjektív elemek, valamint az adatvédelem kapcsán illetve az információ bizalmas jellege kérdésében. Ami az összehasonlíthatóságot illeti, ezen javaslat célja valóban az, hogy tényeket gyűjtsünk be, nem pusztán szubjektív elemeket, hanem tény adatokat, amelyek ezáltal országonként összevethetőek lesznek. Ez eh, tulajdonképpen a javaslatnak a magja. Az elképzelésünk tehát az, hogy a lehető legmesszemenőbb módon tényeket gyűjtsünk össze, adatokat, amelyeket hasonlóképpen definiálnak a különböző országokban. Persze eh, nyilván itt van egy szubjektív elem is, arra vonatkozóan, hogy hogyan ítélik meg egy adott ország helyzetét, de ez a szubjektív elem, ez kiegészíti a tényeket, amelyeket ugye a mellékletben magyarázunk. Tehát vannak olyan tények, amelyeket önmagukban definiálnak, és vannak olyan kérdések, amelyeket az adott ország jogrendjében egy adott módon definiálnak. Véleményünk szerint ez jelentősen javítja az Európa szerte összegyűjtött adatok, statisztikák összehasonlíthatóságát. Persze mindenek van egy adatvédelmi vonatkozata is, illetve ugye az információ bizalmas jellegű. Az adatvédelmi biztos véleménye, hogy megfelelő módon kell kezelnünk ezen adatokat. Felmerülhetnek aggályok az adatvédelem részéről, ezt megvitathatjuk, és kidolgozhatunk javaslatot ezen aggályokra vonatkozóan, mert ez nagyon fontos. Köszönöm, Tomasz úr, igen. Köszönöm szépen. Néhány konkrétumot szeretnék megemlíteni, hiszen ugye a politikai követelményekkel kapcsolatban is hangzott egy kérdés. Ez a stokholmi programból következik, a bizottságot arra kérték fel, hogy statisztikai eszközöket dolgozzon ki, arra vonatkozóan, hogy a bűncselekményeket statisztikailag hogyan lehet felmérni. Ezért dolgoztuk ezt ki, és talán érdemes különbséget tenni a felmérési adatok, illetve az adminisztratív adatok között a felmérés nem tud mindent lefedni, de továbbiakban is megtesszük azt, amit eddig megtettünk az adatok, az adminisztratív adatok összegyűjtése vonatkozásában, és ezek javítására is törekszünk. Ami a felmérés tartalmát illeti, ez a legtöbb felmérése kapcsolatban elmondható. Számos tagállamban már vannak ilyen felmérések, ezeket hasznosnak ítéltük meg, ami az összehasonlíthatóságot illeti. Nem példátlan intézkedésekről van szó, hiszen volt egy nemzetközi áldozatokra vonatkozó felmérés, amely az utóbbi 30 évben folyt kísérleti alapon, és ez nagyon kielégítő eredményekkel szolgált. Azt hiszem, hogy nem szabad kizárni azt, hogy össze tudjuk hasonlítani az adatokat. Kirkhope úr, parancsoljon. Igen, elnök úr, nagyon érdekes vitát tartottunk itt most erről a felmérésről. Tudtam, hogy nem lesz könnyű, de nem fogok mindenre reagálni itt most, mindent följegyeztem és be fogom vonni a munkába az árnyék előadókat is. Majd meglátjuk, hogy sikerül-e eredményt elérnünk, haladást elérni, vagy sem. Nekem is vannak aggájaim ezzel a témával kapcsolatban, és nyilvánvalóan ezek az aggályok tükröződni fognak majd az anyagban is. Köszönöm, elnök úr, köszönöm ezt a nagyon konstruktív hozzáállást, és azt is, hogy figyelembe veszi azokat a dolgokat, amik itt elhangzottak. Megyünk tovább, tízes napi rendi pont következik az információs rendszerek elleni támadások és a 2005 per 222 tanácsi kerethatározat hatályon kívül helyezése. Mónika Holmeier a, az előadó, és a jelentés tervezetet vitatjuk most meg az információs rendszerek elleni támadások témájában. Hadd mondjam el önöknek, hogy a módosítók határideje január 26-a délután 5 óra, és ezt követően egy orientációs szavazást tartunk 27-én, vagy február 27-én, vagy 28-án. Eh, Holmájer asszony. Köszönöm, elnök úr. Először is szeretnék köszönetet mondani az árnyék eh, előadóknak. Nagyon eh, szoros eszmecserét folytattunk Továbbá a véleményező szakbizottságokból az AFET és az ITRE kollégákkal is egyeztettünk, az Európai Bizottság is részt vett ebben a folyamatban, a lengyel elnökség még tavaly szintén intenzíven bekapcsolódott ebbe a folyamatba. Párbeszédet folytattunk, a Dán soros elnökség pedig azon nyomban folytatta ezt, úgyhogy köszönettel tartozom az együttműködési készségükért, a kitűnő kommunikációért, és a főtitkárság, a tanács főtitkársága is segített bennünket, számos nemzeti és európai hatóságtól, ügynökségtől érkezett szakértővel egyeztettünk, és kapcsolatban álltam gazdasági képviselőkkel, gazdasági szereplőkkel és érintett szervezetekkel is, hiszen az információs rendszerek elleni támadások kapcsán, a számítógépes bűnözés kapcsán, ugye számos olyan kérdés felmerül, amely nem kapcsolódik ezen irányelvhez, hanem amelyek az egész kérdéskört érintik. Úgyhogy nagyon érdekes javaslatokkal találkozik az ember ilyenkor. Rövid áttekintésképpen ugye 2010 őszén kaptuk meg a bizottság javaslatának tervezetét februárban, 2011 februárjában volt az első vita, májusban a második, októberben pedig egy szakértői meghallgatást tartottunk, és decemberben akkor kaptuk meg az AFET és az ITRE bizottság véleményét. Most pedig Most pedig ugye az én javaslataimat is, illetve a kollégák javaslatait is megkaptuk. Ennek ugye a 2001-es budapesti megállapodás áll a hátterében, aztán 2005-ben született egy tanácsi kerethatározat, 2010-ben pedig a bizottság előterjesztette a javaslatát, amely egy irányelvre vonatkozik a keret határozat hatályon kívül helyezése céljából azt is figyelemmel kell, szemmel kell tartanunk, hogy az Európai Központtal kapcsolatban már születtek döntések arról, hogy ennek a részletei hogyan alakulnak, ezt majd a következő hónapok során látjuk meg, akkor születnek meg a vonatkozó döntések. Egy internetes biztonsági stratégiát is kilátásba helyeztek, de ez még nincs meg, úgyhogy ebben a, ebből a szempontból kicsit nehéz az irányelv helyzete, mert ez a büntetőjogi szabályokra vonatkozik, és egyfajta utolsó építő elem, ez egy hosszú folyamatban. Ez azonban nem erre az irányelvre vonatkozik, és nem is tudunk mindent lefedni ezzel az irányelvvel, hanem ez egy utolsó és kisebb építő elem. Egy új problematikával is szembesültünk, a cloud computing problematikájával. Ez óriási problémákat vet fel, ezzel majd még mindenképpen foglalkoznunk kell, és számos hacker támadás is bekövetkezett, ezek száma jelentősen növekszik, ezek az államok, illetve nagyvállalatok ellen irányulnak, és ezek hordereje valóban jelentős. Ami a bizottság javaslatot illeti, két dolgot emelnék ki. Egyfelől az irányelv javaslat, technikailag semleges megfogalmazások által a számítógépes bűnözés különböző formáira terjed ki. Én helyesnek tartom azt, hogy itt semleges fogalmakat használjunk, máskülönben mindig azzal kell foglalkoznunk, hogy módosítsuk ezt az irányelvet, hiszen az internet maga is nagyon gyorsan változik. Másodszorban a javaslat a minimális szankciók harmonizálására törekszik. Például ugye a hatos cikk, a 12-es cikk, a minimális szankciók emelése egyről két évre, ez a 9-es cikk tárgya. Továbbá egy új hatály a súlyosabb bűncselekmények, ez a 10-es cikkben található, és a az információs rendszerekhez való hozzáférés a harmadik cikkben, ezzel kapcsolatban is érkeztek változtatások. A tanács álláspontja, nos foglalkoznak majd a mi javaslatainkkal, és megpróbálunk egyeztetni a vita során. 33 módosítás, módosítást javasoltam, ez a 33 módosító végeredményben nem fed le mindent, mindazon gondolatok, amelyeket, mindazon gondolatokat, amelyek, meg felmerültek bennem az utóbbi időben, de sajnos ezt nem lehet itt mind egyesíteni, mert ezek a fogyasztóvédelemmel, az adatvédelemmel, a számítógépes biztonsággal is kapcsolatosak, az érzékeny infrastruktúrákhoz is kapcsolódnak, ez pedig nem tárgya ennek az irányelvnek. Tehát megpróbáltam ezt korlátozni arra, ami tényleg tárgya ezen irányelvnek, hiszen nem tudjuk az egész területet lefedni egy olyan irányelvvel, aminek ugye nem ez a cél célja. Végeredményben azonban még annyit szeretnék hozzátenni ehhez, hogy a bizottságnak és a tanácsnak azt javaslom, hogy olyan kérdéseket, amelyeket a preambulum bekezdésekbe írtunk, ezeket vegyék fontolóra. Nem lehet ugye mindent ezzel a jogszabályjal lefedni, de azért érdemes volna legalább bevonni őket a többi területre, mert érdemes ezeket megfontolni a net, az internetes governance, illetve a felhasználó biztonsága, valamint a szabadságjogok az interneten, ezeket itt, ezekre itt nem tudunk kitérni. Remélem, hogy a még folyamatban levő irányelvek, amelyek kidolgozása most folyik, kellően gyors lesz majd, hiszen az internet nagyon gyorsan alakul, gyorsabban, mint a politikai döntéshozatal, éppen ezért ez komoly nehézségeket jelent számunkra. Öt területre osztható ez a jelentés. Először is ugye, ami a definíciókat illeti, itt azt építettem be a javaslatba, ami, hogy, ami a 20-as, 21-es cikkekben szerepel a budapesti egyezmény, és annak a kísérő dokumentumából származik. Szeretem volna elkerülni azt, hogy különböző fogalommeghatározásokat használjunk egy és ugyanazon dossziéban. Helyesnek tartom, hogyha azt használjuk, ami már létezik, és ami konszenzus tárgya a tagállamok között. Aztán a kritikus infrastruktúrákra is kitérünk. Ez messze menőleg nincs is definiálva, nem tudjuk, hogy mi minősül kritikus infrastruktúrának, éppen ezért ezen irányelv esetében az információs rendszereket definiáltuk, a kritikus infrastruktúrájú rendszereket a tízes cégben, és egy további definíció, amit fontosnak tartok, ez az úgynevezett könnyű esetekre vonatkozik, a 18-as módosításra vonatkozik ez. Meggyőződésem, hogyha harmonizációra törekszünk, már pedig ez az irányelv tárgya, akkor a szankciókat is kellő mértékben harmonizálnunk kell, hogy itt ne legyenek lényeges eltérések. Másodszorban a támadásokkal szembeni védelem kötelezettsége. Vannak módosítások, amelyek az információs rendszerek védelmére vonatkoznak, a 19-11-es, úgy gondolom, hogy a tagállamoknak kötelezettsége az, hogy védjék az információs rendszereket, és a magánszolgáltatók kellő mértékben kell, hogy védjék a rendszereket a támadásokkal szemben. Hogyha ezt tudatosan nem biztosítják, akkor a jogi személyeket ezért felelősségre kell vonni. Ez eddig nem szerepelt a javaslatban, de ezt nagyon fontos pontnak tartom, hiszen a hacker támadások, illetve az általuk elidézett károk miatt nap mint nap szembesülünk ezzel. Aztán eh, a Computer Klaus Club eh, képviselő ugye, ugye említette, hogy autókat nem szabad úgy forgalma bocsátani, hogy eh, nincs biztonsági öv, vagy nem működik az airbag. Nos, az internet kapcsán szintén kell, hogy legyenek ilyen szabályozások, eddig azonban nincsenek. A harmadik rész az együttműködésre, az információ cserélés a képzésre vonatkozik. Szerintem az irányelv lehetőséget nyújt arra, hogy javítsunk ezen területeken, és éppen ezért bizonyos módosítások pontosan erre vonatkoznak. A magánszféra és a közszféra közti együttműködésre, az ENISA, az Europol különböző rendőrségi hatóságok bevonására, és a tudatosságot is növelnünk kell. Aztán, ami a büntetéseket illeti, a bizottság legalább két évet javasolt, erre vonatkozóan nincs módosítás, ugyanakkor javasoltam változtatást a súlyosbitok körülményekre nézve. Például amikor információs rendszerek, kritikus infrastruktúrák információs rendszerei ellen kerül sor támadásra, ez súlyosbító körülmény vagy ha például a szervezett bűnözés keretében kerül sor egy ilyen támadásra, ez mindenképpen súlyosbító körülmény, és éppen ezért mérlegelni kell a különböző büntetéseket és bűncselekményeket is. Végül pedig a személyazonosság elrejtése. Ebben az összefüggésben szeretném felhívni a figyelmet egy olyan, valami, egy olyan kérdésre, ami az elkövető személyazonosságának elrejtésére vonatkozik a bizottsági javaslatban ez súlyosbító körülménynek minősül, én osztom ezt a nézetet, ugyanakkor úgy vélem, hogy ennek ellenére horizontális eszközre volna szükségünk, hiszen a személyazonosság elrejtése nem egy olyan kérdés, amelyet a számítógépes bűnözésnél kell csak figyelembe vennünk, hanem egy globális megközelítésre van szükségünk, mert a személyazonosság, lopás és a fogyasztóvédelem is olyan területek, amelyeket itt figyelembe kell vennünk. Érdeklődéssel várom a véleményeket, a vitát, és köszönetet szeretnék már most mondani az együttműködésért. Köszönöm szépen Holmeyer asszony a jelentést. Megnyitom az eszmecserét, többen jelentkeztek. Szóra szeretnék mindenkit emlékeztetni, hogy 12.30-kor koordinátorülés az, úgyhogy kérem mindenki tartsa be a rászabott időt. Először talán a bizottság vagy a tanács részéről, ha kívánnak hozzászólni a most hallott bevezetőhöz, a tanács részéről? Kérem. Köszönöm. Dánul is beszélhetek, ugye? Abszolút. Bármi hivatalos nyelven. És lesz fordítás is. Ez egy fontos volna. Ja, er meget glad for invitationen til at komme, og også invitationen til at tale her. Jeg skal selvfølgelig gøre det kort, fordi jeg forstår, at der er en stram tidsplan, øh, og Excuse det er også... Me. No translation? No, for the time being, no translation. Maybe, maybe the interpreters have been... Lehet, hogy nincs tolmács, és lehet, hogy meglepte a tolmácsapatot, hogy Dánul beszél. Van -e a rendszerben Dán? Never mind, I'll, I'll, I'll keep it in English. No. Akkor angolul folytatom. Nem, nem. Próbáljuk meg Dánul. Go ahead. No translation? Really? I'm sorry. Dán tolmácsolást nem rendeltek, nem kértek, úgyhogy nincs a csapatban Dános. Ennek megvannak a logisztikai okai. Sokszor a terem függ. Vannak olyan termek, ahol minden hivatalos nyelven folyik tolmácsolás, itt most nem. Sajnálom, hogy erre az ülésre nem rendeltünk Dán tolmácsot. Ha megtenni, hogy angolul beszél, megköszönjük. Semmi baj, nem nekem kell hallgatni a rettentő angolságomat, én csinálom. Nagy elégedettségre adok ott, hogy itt lehetek, és megtiszteltetés, hogy itt ülhetek-e teremben, és alkalmam van részt venni e jelentés taglalására, mely Holmai asszony tollából származik, örömmel veszünk részt ezen első eszmecserében. Úgy gondoljuk, hogy ez a jelentés és az első eszmecsere jelentős előrelépést hoz a munkánkban és előkészületeinkben, melynek célja, hogy lezárjuk ezt a témát, illetve ezt az eszközt még a Dán elnökség égisze alatt. A Dán elnökség természetesen készen áll a tárgyalások elkezdésére, a parlamente való együttműködés fényében egy konstruktív párbeszédet folytatva a LIBE szakbizottsággal. Számunkra fontos, hogy ez az irányelv még a Dán elnökség munkája során lezárásra kerüljön, már egy éve, vagy hosszabb ideje folyik a munka ez ügyben, és nagyon fontos téma ez, olyan téma, ahol mi hamarabb lépnünk kell, mert sürgető az igény. A számítógépes cyberbűncselekmények nem eh, képeznek egy absztrakt fogalmat, hanem konkrét fenyegetést jelentenek. Olyan bűncselekményeket, amelyek számszerűségükben is nőnek, egyre kifinomultabb módszerekkel követik el őket, és egyre bonyolultabb fellépni ellenük, és követni ezen cselekményeket. Ezen oknál fogva örülünk annak, hogy együtt tudunk működni a dokumentum lezárásán, mert nagyon fontos áttörést jelent a cyber bűnözés ellen, illetve a, a számítógépes rendszerek elleni támadások elleni harcban. Keményen konstruktív vitákat folytattunk a tanácsban a magyar elnökség égisze alatt már ebben az ügyben. Kialakult egy egy általános módszertan 2011. július 10-ére. Nem taglalnám ennek részleteit, lesz még időnk a Libeszakbizottságban is, meg Holmaier asszonynal is ezt a módszertant, ezt a megközelítést megtárgyalni, amely kialakult a tanácsban. Annyit szeretnék itt elmondani, hogy örülünk, hogy a jelentés megszületett, mert nyilvánvaló, hogy vannak közös értelmezési pontok, egyes témákban. Aztán vannak témák persze, ahol nem értünk teljes mértékben egyet, hát ezért folytatjuk a vitát, ez az értelme az eszmecserének a tanácsa és a parlament között, és az Európai Bizottság részéről is. Azt várjuk bizonyos témákban, hogy horizontális eszköz születik majd. Holmár azt említette például a személyazonosság lopás ügyét, itt például szerintünk is horizontális eszközre van a szükség, és a megelőzésre kell tennünk a hangsúlyt. És ez is indokolja a horizontális eszköz kialakításának igényét. Mint mondtam, tehát várjuk az együttműködést a parlamenttel. Ez az itteni szűzbeszédem, úgyhogy még egyszer megköszönöm, hogy meghívtak. Érdeklődéssel várjuk, hogyan alakul tovább majd a vita. Elnök, köszönöm, Lint úr. Hadd mondjam el én is, logisztikai oknál fogva most előfordul, hogy nincs minden hivatalos nyelven tolmácsolás egyes termekben, de a Dán elnökségre való figyelemmel gondoskodunk arról, hogy minden olyan ülésen, ahol az elnökség részt vesz, Dán tolmácsolás legyen. Még egyszer elnézését kérem, hogy most ezt nem ö, intéztük el és köszönöm, hogy vállalkozott az angol nyelvű bevezetőre. Most az Európai Bizottsághoz fordulok. Kérem, röviden szóljanak hozzá, mert több képviselő is szeretne beszélni. Uh, um, uh, Köszönöm, elnök úr, csak nagyon gyorsan uh, én is összefoglalom, amit mondani szeretnék. Mi is üdvözöljük a raportőr munkáját, majd technikai jellegű észrevételeink is lesznek később. Minden esetre azzal kezdem, hogy örülünk annak, hogy a raportőr támogatja a javaslatnak a magvát, illetve a súlyosbító körülményekről szóló részeket a javaslatban, valamint a szankciórendszerrel kapcsolatos javaslatokat, később pedig a részletek. Köszönöm. We move to the members. És most pedig akkor a képviselők, az egyes jönnek, Álvaro úr kezd. Köszönöm, elnök úr, és boldog új évet. Köszönöm. Egyidejűleg az előadónak is szeretnék köszönetet mondani az együttműködésért. Kitűnő volt az együttműködés, nem volt az a benyomásom, hogy árnyékjelentéstevőként ne vontak volna be kellőképpen ebbe. Sőt, éppen ellenkezőleg, ha jól emlékszem, karácsony előtt is üléseztünk, még mielőtt elutaztunk volna sielni, úgyhogy az együttműködési készség mindenképpen megvolt. És éppen ezért igazából a véleményünk sem tér el különösebben az előadó véleményétől. Meglepő lenne, hogyha különböző frakció tagjaiként azonol, azonos lenne persze a véleményünk, tehát vannak bizonyos elképzelések, amelyek eltérnek. Szeretném megelőlegezni még, hogy ennél a témánál lehet, hogy nagyon is észszerű lenne túllépni egy kicsit a bizottság kiinduló pontján, mert ennek van egyfajta reakciós eleme. És a 16-os cikk kapcsán ugye jó lenne a prevenciót is beemelni. Vagy mondhatnám úgy is, hogy nem mondanám ezt, hogyha látnám, hogy a bizottság egy átfogó koncepciót dolgozott volna ki a számítógépes bűnözés elleni küzdelem terén. Hogy nincs ilyen javaslat, ez nem létezik az, hogy nem létezik ilyen, nem, csak legalábbis számomra nem ismert és éppen ezért pont ennél a témánál véleményem szerint rendkívül fontos gondoskodnunk arról, hogy egy átfogó megközelítés dolgozzunk ki, és ne lépésenként haladjunk, hanem egy egységes képet kell kidolgoznunk. Ehhez pedig azt is meg kell néznünk, hogy a jelentés mennyiben tartalmaz utalásokat más irányelvekre, például a 2002 per 58-as irányelvre, amikor ugye az adatvédelemről van szó a távközlés terén, és van egyfajta szabálysértési eljárás is, amelyet be lehet építeni A számítógépes rendszerek esetében ez adott esetben értelmes lenne, hogyha megállapítják azt, hogy ilyenfajta szabálysértésre sor került. Össze kell kapcsolni ezt, tehát olyan irányelvekkel is, amelyek tárgya az adatok feldolgozása, tehát nagyobb koherenciát lehetne teremteni. Ezen túlmenőleg pedig a megelőzés számomra fontosabb, mint a reakciós elem. Mert a bűncselekmények, a büntetésekkel való fenyegetőzés messze menőleg feleslegesnek tartom. Bebizonyosodott az, hogy akár ugye a Sony elleni látványos támadás során, vagy más amerikai vállalatok elleni támadásoknál, amelyeket ugye hackerek hajtottak végre, azt tapasztalhattuk, hogy a legkevesebb esetben sikerült az elkövetőket elfogni. A gazdasági veszteség, a gazdasági kár pedig minden bizonyal nem fogja kompenzálni ezt. És a reszocializációs hatást sem tartom különösebben célra vezetőnek összehasonlításképpen megjegyezném, hogy a Németországban van tapasztalatunk az ilyen bűncselekmények kapcsolatban. A BTK-ban van egy paragrafus, amely az ilyenfajta bűncselekményekkel összehasonlítható, és ott a bűncselekményeket fokozatosan alapítják meg, háromtól öt évig terjednek a büntetések, és hogyha az egész állam struktúráját veszélyeztetik, akkor tíz évig terjedő büntetés szab, szabható ki. Ez persze senkit nem tántorított el még attól, hogy végrehajtson egy ilyen támadást. Tehát a prevenció mindenképpen fontos, és össze kell kapcsolnunk ezt azzal a gondolattal, amelyet az előadó is megfogalmazott, hogy a vállalatok, illetve a kritikus infrastruktúrák, amelyek nem feltétlenül vállalatok, egy támadás támadással kapcsolatos riasztásnál fontos, hogy az ő érzékeny adataikat, akár a gazdasági adataikat mondhatni hermetikusan leválasszák a rendszerben szereplő többi adattól, hogy így megelőzzük a lopást, az adatok lopását. Ez egy olyan dolog lenne, amit meg lehetne oldani. A súlyosbító körülmények a tízes cikkben ezt is tanulmányoznunk kell még egyszer de úgy gondolom, hogy amit mindenképpen meg kell néznünk, és ahol frakciónk egy módosítást is be fog nyújtani, ez a kettes cikk, amelynek értelmében az állami intézmények kikerültek a hatályból. Egy támadás, egy hatóság elleni támadás nem kisebb horderejű, mint egy vállalat elleni támadás. Éppen ellenkezőleg, hogyha megnézzük azt, hogy adott esetben a hatóságok mennyire kényes adatokat kezelnek, akkor nagyon nagy lehet akár. Vannak még pontok, amelyeknél mindenképpen folytatnunk kell a munkát, ez azonban nem jelenti azt, hogy ne végzett volna az előadó már eddig is nagyon komoly munkát. Azt hiszem, hogy a frakcióm számára fontos súlypontokat említettem. Amit fontosnak tartom, az, amit még fontosnak tartok, az a módosítók benyújtásának határideje. Hálás lennék, ha ez nem a jövő hét lenne, mert azt hiszem, hogy mind nagyon elfoglaltak leszünk kedden és szerdán a munkánk hát egyéb részeivel. Köszönöm. Köszönöm. Az árnyék előadónktól, Álvarótól, úrtól, Nak mondandóját meghallgattuk, vannak még képviselők, kik sorban állnak. Kérem, hogy mindenki a lehető legrövidebben szóljon hozzá, mert hogy fél egykor kezdődik a koordinátorok ülése. Álvar úr azonban hagyd mondjam el, hogy a módosítók benyújtásának határidejére január 26-át javasoltam. Az önnek rendben volna, délután 5 óra a határidő. Nem jövő hét tehát. Elég lesz az a néhány nap. Rendben. Enziu a követ, úr a következő hozzászóló. Köszönöm, elnök úr. Én először is gratulálni akarok eh, Holmeyer asszonynak ehhez a jelentéshez. Szerintem tényleg egy nagyon jó jelentést eh, készített, és mindig nagy öröm vele árnyék előadóként együttműködni. tipikus dolog, hogy a német kollégák nagyon keményen dolgoznak, és én ezt nagyon méltányolom ezt a tulajdonságukat. Néhány dologra azért itt felhívnám a figyelmet, amit érdemes mélységében megvitatnunk. Egyetértek azzal, amit Álvaro úr mondott, nevezetesen azzal, hogy a komputer számítástechnikai támadások elleni fellépésben a prevenciónak nagyobb szerepet kell szánnunk, mint a szankcióknak, mert a megelőzés, az igazán kemény dió, az a nehezebb feladat. A továbbiakban csak Gyorsan ismertetem további észrevételemét, ezekről majd még beszélünk, például a rendőri szervek, nyomozó szervek együttműködése Európában. Holmeier asszony főleg az Europolra koncentrál, és én ezzel egyet is értek, illetve megértem, hogy miért fontos, miért gondolja azt, hogy fontos az Europol, de én azt gondolom, hogy ezen a területen, amely ennyire érzékeny téma, azt gondolom, hogy az ENSA ügynökségnek is eh, komolyabb eh, szerepet kellene eh, játszania, tehát a hálózatbiztonsági ügynökségnek, ő nekik van szaktudásuk ezen a területen. Nem hiszem, hogy az Európolt kellene megbíznunk azzal, hogy új struktúrákat alakítson ki a saját szervezetén belül. Nyilván az Europol majd szerepet játszhat a, az elkövetők felderítésében, kézrekerítésében és elítélésében, de ehhez is további munkára van szükség. Fontos a rendőri szervek, illetve bírósági szervek dolgozóinak továbbképzése, szakképzése. Volt ugyanis olyan eset, hogy hackert azért nem sikerült elfogni vagy elítéltetni, mert a rendőrnek, az ügyésznek vagy a bírónak egész egyszerűen nem volt meg a szaktudása, nem értette az ügyet. Mivel a számítástechnikai bűnözés elleni harc még csak mostanában kezdődik, fontos, hogy odafigyeljünk a védelmi standardokra, védelmi normákra, és szabványosítsuk a fellépést. Az online személyazonosság lopással és számítógépes családdal, csalással kapcsolatban fontos dolgok szerepelnek a jelentésben, a raportőr is kiemelte ezeket. A jogi személyek elszámoltathatóságát kell kiemelni, az ő felelősségük ugyanis az általuk kezelt és irányított számítástechnikai rendszer védelme. Vannak olyan vállalatok, amelyek hatalmas adatbázisokkal dolgoznak, és nem figyelnek eléggé az adatok védelmére. Nyilvánvaló, Eh, hogy így eh, könnyebb hozzáférni vagy ellopni az ügyfeleik személyes adatait. Ugyanez igaz egyébként az állami hatóságokra is. a hatóságoknak oda kell figyelniük, hogy a saját adatbázisaikat a lehető legfejlettebb módszerekkel védjék. Eh, például a SIS rendszer a, alapvetően egy létfontosságú infrastruktúra az európai. Az Európai Unión belül. Ezek kritikus infrastruktúrának minősülnek, és fontos ezeket megvédeni. Fontos, hogy a tagállamok egységesen ültessék saját jogi gyakorlatukba az irányelvben foglaltakat. Azt gondolom, hogy ez tehát egy jó irányelv, és biztos vagyok abban, hogy ugyanilyen hasznos és hatékony módon fogunk a jövőben is együtt működni, így a végén pedig egy nagyszerű jelentés fog születni. Hadd emlékeztessem önöket arra, hogy 12.30-kor be kell fejeznünk. Tehát mindenki figyeljen oda, beszéljen röviden. Pirker úr kap szót. Köszönöm, elnök úr. Éppen ma kaptam egy sajtónyilatkozatot, ahol is a német szövetségi ö, mm, információs technikai biztonsági hivatal kimond, azt mondta, hogy száz országban félmillió felhasználót fertőzött meg egy trójai falu jellegű vírus. Tehát éppen a szájberbűncselekmények kapcsán aktuális ez a hír. Szeretném megköszönni Monika Holmayernek azt a precíz és részletekbe bocsátkozó magyarázatát, amely az irányelv gyakorlati hasznáról és hosszabb távú kihatásairól is beszélt. Három dolog számomra rendkívül fontos. Egyrészt, hogy az Európolt is bekapcsoljuk ebbe a munkába. Tudnék, az, az infrastruktúra, amely szükséges adatok gyűjtésére, elemzésére, vonatkozik, a tagállami adatok bevonására vonatkozóan nagyon hasznos lehet ez. Másodszorban az, hogy a preventív intézkedések kötelező nagyon fontos és hangsúlyozandó, a felelősséget vállalnia kell, vállalnunk kell erre vonatkozóan, és harmadsorban fontos, hogy a kritikus fontosságú infrastruktúrák lenni támogatást külön kell kezelni, és a leghatékonyabb prevenciós intézkedésre kell törekedni ezekkel szemben. Én a magasabb büntetési tételeket is a prevenció egyik eszközének tartom. Holmeyer asszony több ilyen eszközt is javasolt, jó intézkedéseket. Egy kérdéssel zárnám, Holmeyer asszony. A 32-es módosítva kapcsolatban arról esik szó, hogy a tagállamok megfelelő intézkedéseket kell hozzanak annak érdekében, hogy a rendszerek gyártása, előállítása, árusítása során megfelelő biztonsági ö, körülmények valósuljanak meg. Ám a, a rendszerek birtokosainak megfogalmazása nem túlzott-e? Mert az önajavaslatában az áll, hogy azon eszközök birtoklása, amelyeket fel lehet használni bűncselekményekre. Tehát itt ha a birtoklást is megfogalmazom, ám csak akkor, hogyha bűncselekményeket követnek el ezekkel az eszközökkel. Tehát a megelőzés szellemében én belevenném ebbe a felsorolásba az ilyen eszközök birtoklását is, mert hogy az is büntethető legyen, Ám kérdésem az, hogy miért vette ki a listából az eszközök birtoklását. Köszönöm, Ábrecht úr. Rövid az idő, ezért és szeretném a végén megadni az előadóknak is a szót. Köszönöm Holmeyer asszonynak ezt a kiváló jelentést, és a jó együttműködést is, melyet kifejtett. Csatlakozom a többi árnyékelőadó dicséretéhez. Egy kérdése koncentrálnám hozzászólásomat, amelyet már az elején erről már szóltunk, hogy a büntetőjog területén mindig világosan kell látnunk, hogy a szabályozási hatáskör szigorú korlátokat között valósuljon meg. Mindig elmondjuk, hogy a prevenció a legfontosabb, és a büntetőjog önmagában nem tudja megoldani a dolgot, Ám azért is fontos ez, mert a büntetőjog területén nekünk csak nagyon, nagyon kicsiny a hatáskörünk európai szinten. Ezért kérném azt hangsúlyjal, hogy különösen azokon a területeken, ahol úgy döntünk, hogy a büntetőjog eszközeit alkalmazzuk, ezeket, szori, ezeket ö, ö, korlátozzuk a lehető legnagyobb mértékben, a tagállamok kell megtalálják a megfelelő egyensúlyt. Például azon kérdésben, amelyet legutóbb, leg, a legutóbbi tett fel, fennáll a kettős felhasználás veszélye, tehát egyes eszközöket, egyes technológiákat nem feltétlenül csak bűncselekmények elkövetésére használnak fel, és itt a büntethetőség meghatározás európai szinten nem feltétlenül a legjobb módszertan. Azt is fontosnak tartom, hogy az ártatlanság vélelmét is fenntartsuk, mint alapelvet, és ne nyissuk meg a kaput olyan értelmezések előtt, hogy amikor például nem százszázalékos, hanem bizonyítható a, a, a szándék, akkor is büntethető legyen egy-egy eszköz birtoklása. Tehát az irányelv ne prejudikáljon ilyen értelemben. Az árnyék előadó kollégák